Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Nachmittagssitzung. Folytatjuk hát, kedves kollégák! Üdvözlök mindenkit a délutáni ülésünkön, és külön, külön szeretettel üdvözlöm a Pleva urat, Rüte urat, Machado urat, Szuke asszonyt és Manservisi urat, akik a vidék, vidékfejlesztési, migrációügyi és uniós belügyi halászati és Humán Erőforrás ügyi, valamint Nemzetközi Együttműködés és Fejlesztési Főigazgatóságtól érkeztek hozzánk. Üdvözlök tehát mindenkit, örülünk, hogy itt vannak. Joachim Celler a jelentéstevőnk. Önök közül ki szeretné kezdeni? Kit hallgathatunk meg elsőként? Pleva úr? Az öné a legnagyobb portfólió egyébként is, parancsoljon. Would you, would, would you like to, to make some introductory remarks? If not, uh, we will start questioning you at once. Hogyha nem akar bevezetőt tartani, akkor, vagy bevezető beszédet tartani, akkor azonnal kezdjük is a kérdésekkel, ahogyan szeretné, ahogyan óhajtja. Örömmel tartok egy rövid bevezetőt, Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek és röviden bemutathatom az AG főigazgatóság éves tevékenységi jelentését, és szívesen válaszolok a kérdéseikre is természetesen. A 2015-ös tevékenységi jelentés világos képet vázol fel az Agri főigazgatóságról és a közös mezőgazdasági politikáról. Remélem, hogy sikerül átláthatóan, objektíven válaszolni és pontosan a kérdésekre. Az új közvetlen kifizetések 2015 tavaszán indultak el. A kifizetésekre vonatkozó információkat a 2016-os éves tevékenységi jelentésemben találják majd. A vidékfejlesztési programokat 2015-ben hagyták jóvá. Jelen pillanatban ezeket a programokat a tagállamok végrehajtják. A csökkenő tejárak rendkívüli nehézségeket okoztak a tejtermelők számára, európai válaszadásra volt szükség a válság során, és a bizottság pedig pontosan ezt tette, reagált, 500 millió eurót bocsátott rendelkezésre a tejtermelők támogatására 2015. szeptemberében. Figyelembe véve az összes piacnak folyosított támogatást, több mint egy egész 5 milliárd eurót szántunk a piaci válságok kezelésére. A kap nagyon fontos a termelők jövője szempontjából, a vidékfejlesztés szempontjából, a növekedés és munkahelyteremtés szempontjából így kívánjuk biztosítani, hogy az emberek megmaradhassanak a vidéki területeken. A kap hozzájárul ahhoz, hogy a mezőgazdaság hozzájárulhasson a környezetvédelemhez, különös tekintettel az éghajlatváltozás elleni küzdelemre a kap. Jelentős részét teszi ki az EU költségvetésének az Agri Főigazgatóság úgy becsli, hogy a kap egészé, egész területén 2,2%-os az általános hiba arány a közvetlen kifizetések esetében. Ezek teszik ki az összkiadások 75%-át, ezek területén tehát a hiba arány 1,47 százalék. Természetesen továbbra is azon kell munkálkodnunk, hogy csökkentsük a arányt a vidékfejlesztési programok területén. Itt csökkenőben van a arány, de még mindig viszonylag magas. Ezek a számok azt mutatják, hogy a kap kiadásokat a pénzügyi, illetve költségvetési szabályoknak megfelelően folyósítjuk, és az esetleges hibákat pedig korrigáljuk. És megfelelő eredményekkel zárulnak ezek a programok. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy az elnök. Én nagy rajongója vagyok az ön éves tevékenységi jelentésének, azt olvasom mindig elsőként, nagyon sok mindent lehet be, megtudni belőle. Szuka asszony a következő, parancsoljon. Also, ja, ja. If we Yeah. Okay, we can, we can do ping pong as well. Pingpongozhatunk is. Ja, vielen Dank. Ahim. Köszönöm szépen. Jó, Ahim. Köszönöm Pleva úrnak a magyarázatát. 2015 egy különleges év volt. A közvetlen kifizetések már a megfelelő időpontban kifizetésre kerültek, ugyanakkor a második pilléres projektek végrehajtása hasonlóan a kohéziós politikához, még az előző támogatási időszak alapján kerültek finanszírozásra. Ugyanakkor a kap, vagy a közös mezőgazdasági politika célja az, hogy a gazdálkodók megélhetési helyzetét biztosítsam, és nem az a fő célja, hogy ártámogatási mechanizmusokkal dolgozzon. Ám 2015-ben meg kellett állapítanunk, hogy a különböző külpolitikai döntések, mint például az Oroszország ellen kiszabott szankció és az orosz ellenreakció tehát az EU-s mezőgazdasági termékek behozatali tilalma jelentősen befolyásolta a gazdálkodók életét, árválság jött létre a tej, a tejtermékek területén, ezután elérte a krízis a sertéshús ágazatot, sokkal több volt a piacon, nagyobb volt a kínálat, mint amire kereslet lett volna. Kérdésem, hogy 2015 évében hány gazdálkodó veszített el a tej és a hús, nem tejhús, hanem a tej-tej és a serhi, hús ágazat válsága okán a munkahelyét, illetve hogyan látják azt, hogy a mezőgazdás a gazdálkodók alapjövedelméhez hogyan járulhat hozzá a kap, nem úgy, hogy az árakat támogatjuk. 2015 volt az első teljes kapreform utáni év, a kizöldítés vagy az ökológiai intézkedések e, első teljes évei milyen hiba százalékkal dolgoztak? Kérdezem. És azt is kérdezem, hogy mit tesz az Agri főigazgatóság, vagy mit tett annak érdekében, hogy a tagállamok úgynevezett gold platingét, vagy cherry pickingét, tehát hogy ki szedjék a legvonzóbb projekteket, megakadályozzák. A mezőgazdaság az összfoglalkoztatás területen továbbra is nagyon alacsony arányjal rendelkezik, kizárólag a kap eszközeire vezethetőek vissza azonban a jobb mezőgazdasági foglalkoztatási adatok, vagy esetleg a regionális vagy kohéziós politika is kihatott erre a javuló helyzetre. Hát ennyit első nekifutásra. Lesz még kérdésem, de most a mezőgazdaságra vonatkoztak a kérdéseink. Parancsoljunk, Pleva főigazgató. Köszönöm szépen. Először is a 2015-ös válságban elvesztett eh, munkahelyekről. A, kap sok lehetőséget kínált a gazdálkodóknak arra, hogy megfeleljenek a krízisből eredő kihívásoknak. Nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy az orosz embargó után új piacokat nyissunk meg, főleg a tej termékek számára. Nagyon sikeresek voltunk ebben, a 2015-ös export értéke magasabb volt 2014-es export értékénél, holott az orosz piac teljesen el, elveszett számunkra. Így sikerült a intervenciós hálózattal um, az árakat is megőrizni. Tudjuk, hogy komoly intervenció volt a tejpiacon és a tejtermékek piacán. Nem rendelkezem statisztikával arról, hogy hány gazdálkodó adta fel a gazdaságát, hagyta el a munkáját a válság okán, de a gazdálkodás, a mezőgazdasági gazdálkodás tapasztalatai azt mutatják, hogy ha az egyik ágazatban nehézségek jelennek meg, a gazdálkodók átállnak más termékekre, vagy terményekre, vagy állattartás, másfajta állattartásra, a piaci helyzet figyelembevételével. Nem rendelkezem konkrét adatokkal, de azt kell, hogy mondjam, hogy maguk a gazdaságok meglehetősen ellenállóak az egyes krízisekkel szemben. Jelzem, hogy a gazdálkodók jövedelmük legnagyobb részét közvetlen kifizetésekből kapják meg legalábbis jövedel. A jövedelmük 40-45%-a közvetlen kifezetésből származik, ezt időben megkapják, ilyen módon tehát a kap segít nekik abban, hogy a nehéz helyzetben is talpon maradjanak. Persze vannak más jövedelem stabilizációs eszközök, például a vidékfejlesztési programok területén, és vannak régiók, illetve gazdálkodók, akik élnek ezekkel a lehetőségekkel. Mint mondtam, minden erőfeszítés, amelyet tettünk, kezd megtérülni, főleg a tejágazatban. Idén növekednek a tejárak, a sajt, a vaj és a sovány tejpor tekintetében, és pozitív jelenségeket látunk a friss ö, tej ö, farm kapuban, vagy úgynevezett gate, farm gate árában, vagy átvételi árában. Úgy gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy a kap igenis hozzájárult ahhoz, hogy jelentősen stabilizálja a piacot. Bevezetőben említettem, 100 és 1,5 milliárd eurót mobilizált a bizottság ezekre az intézkedésekre. Ami az ökológiai intézkedéseket, vagy a greeninget, a kizöldítést illeti, az első értékelések azt mutatják, hogy minden tagállam használja a greeninget, a mezőgazdasági termőterület több mint 70%-ára ilyen környezetvédelmi gyakorlatok terjednek ki. Az ökológiai fókusz területek területeken az volt az elvárás, hogy a gazdálkodók a mezőgazdasági területük 5%-át ökológiai fókusz területnek nyilvánítsák, ám a statisztikák azt mutatják, hogy tovább léptek, 9%-ot nyilvánítottak ilyen területnek. Az ökológizálás vagy a kizöldítést 2015-ben vezettük be, ilyen módon, tehát a 2015-ös évben még nem lehetett ennek a program elemnek a hatását értékelni. Nyomon követjük a helyzetet, és amennyiben ellentmondásba ütközünk, problémát látunk, akkor megkérjük a tagállamokat, hogy készítsenek elő egy akciótervet, mi pedig az akcióterv végrehajtását fogjuk nyomon követni. Azt kell, hogy mondjam, tehát, hogy a greening területében is, területén is követjük a helyzetet. Ami az egyszerűsítést illeti, a biztos sok előfeszítést tett és lépést tett annak érdekében a, biz, a biztos mission statementje területén alapján, hogy egyszerűsítse az egyes, kettes pilléres intézkedések és a piaci intézkedések területén is a kapot. 200 400-ról 200-ra csökkentjük például a végrehajtási jogi aktusok számát. A kizöldítés területén pedig egy csomaggal álltunk elő múlt évben, egyszerűsítési szabályokat fogalmaztunk meg, iránymutatásokat is fogal, megfogalmaztunk, segítve a gazdálkodókat. Jelenleg pedig egy olyan delegált jogi dolgozunk, amely a greening, vagy a kizöldítés 15 rész jogszabályát egyszerűsíti és egységesíti majd. Vannak ezek közül nagyon jelentősek. Mind a tagállamok, mind a szereplők, mind a gazdálkodók kérték az egyszerűsítést, ennek teszünk most eleget. Kihasználjuk az úgynevezett omnibus rendelet egyszerűsítési lehetőségeit, igyekszünk egyszerűsíteni a kap elemeit, és hozzáigazítani ezeket az alapjogszabályokhoz. Az egyszerűsítés prioritásunk a jelenlegi bizottságban, és mi eredményeket is hozunk, nem csak ígérgetünk. Köszönöm. Köszönöm, Liberacki kollega, tessék. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Polsko, pan dyrektor Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálni szeretnék Pleva úrnak, és azt hiszem, hogy anyanyelvemen beszélhetek vele. Köszönöm szépen ezt a beszámolót. Celler úr előadónk a legfontosabb kérdéseket már feltette, nem akarom ezeket megismételni. Persze, a hiba százalékra mindig allergiásan reagálunk, vagy idegesen reagálunk, ezt meg kell, hogy értsem. A 2015-ös az új pénzügyi terv második éve volt. És itt más volt az egyensúly a közvetlen kifizetések és a kettes pillér között, főleg a tize, az Euró 12-es, vagy az úgynevezett új tagállamok tekintetében, akik 2004. május 1 léptek be. Kérdezem, hogy hogy látja, az új feltételek mennyire felelnek meg az elvárásoknak? Második kérdésem, rendelkezik-e becsléssel a tekintetben, hogy a kap második pillére mennyiben változtatta meg a mezőgazdaság struktúráját? Mennyiben változtatta meg a munkahelyeket, Igaz-e azonban az, hogy kevesebb lett a munkahely azáltal, hogy gépesítették a mezőgazdaságot? Igaz-e az, hogy például a mezőgazdaságból a mezőgazdasági szolgáltatások irányába vándoroltak el a munkavállalók? Tehát nem szántanak, boronálnak már a parasztok, hanem sokkal inkább mezőgazdasági szolgáltatók. Igaz -e ez? Már pedig eh, ezeket a feltételeket szeretnénk megőrizni, hogyha ez így van. Beszéljünk még az árak válságáról is. Hogyan látja a bizottság? A felvásárlási árak tekintetében differenciálnak-e, főleg a szezonális áruk tekintetében, mint a zöldség vagy a gyümölcs? Az a benyomásom ugyanis, hogy differenciált megközelítésre van szükség a különböző régiókban. Aztán van még egy további kérdésem is. Lengyelországban a közvetlen kifizetéseket késedelmesen fizették ki. Tudja az Európai Bizottság, illetve az Agri Főigazgatóság, hogy miért jött létre késedelem. Márpedig ugyanis Lengyelországban az volt a közhangulat, hogy az Európai Bizottság nem teljesíti a kötelezettségét. Köszönöm. Thank you for, for this series of questions. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Először is szeretnék visszatérni egy olyan kérdésre, amelyet a jelentéstevés felvetett, és amely összefügg a Liberáció úr által említett kérdéssel is. Szerintem jelentős különbség van a kap végrehajtása és a vidékfejlesztési politika között, illetve a regionális politika között. A vidékfejlesztési programokat megpróbáltuk azonnal elindítani, jóvá hagyni. 2015-ben megkapta az összes ilyen programa jóváhagyást, és megkezdtük, megkezdtük a kifizetéseket is a vidékfejlesztési programok vonatkozásában. Vannak a vidékfejlesztési programban olyan intézkedések, amelyek több évre terjednek ki, környezetvédelmi intézkedéseket is tartalmaznak, és ezeket mindenképpen folytatni kell. A mi esetünkben a vidékfejlesztési programokra 11,6 milliárd eurót költöttünk abból a költségvetésből, amelynek 2014-15-re a kötelezettségvállalási szintje 42 volt. Úgy gondolom fontos megemlíteni ezt tekintettel a vidékfejlesztési programra, illetve tekintettel annak folytonosságára, ami is váltást illeti, illetve a közvetlen kifizetések és vidékfejlesztés közötti kapcsolatot. Látni kell, hogy az új politika, az új szakpolitika lehetőséget teremt a tagállamoknak, hogy az első pillérből a másodikba, vagy fordítva átcsoportosításokat eszközöljenek. Sok tagállam most úgy döntött, hogy az első pillérből a második pillérbe csopor, pénzeket. Lengyelország esetében ez ne, nincs így, a közvetlen kifizetések 15%-át az első pillére csoportosította át ez az ország, de ha az általános tendenciát nézzük, azt látjuk, hogy összességében több pénzt csoportosítottak át az első pillérből a másodikba, mint fordítva. Ez pozitív fél, fejlemény, hiszen ezek általában korszerűsítési intézkedésekre vonatkoznak, és környezetvédelmi intézkedésekre. Túl korai lenne megmondani, hogy az arányok ilyetén eltolódása milyen változásokat hoz a gazdák számára. Jóval részletesebb információt tudunk majd rendelkezésre bocsátani a monitoring és értékelési rendszer felállta után, és az ilyen kérdésekre vonatkozó elemzések 2017-18 során állnak majd rendelkezésre, a különböző szakpolitikai területekre lebontva. Ami a munkahelyteremtést illeti vidéki területeken, az éves tevékenységi jelentésünkben politikai mutatókkal dolgozunk. Sokkal nehezebben megtartani az újonnan létrejött munkahelyeket a vidéki területeken. A mezőgazdaság azonban hozzájárul ahhoz, hogy a vidékfejlesztés ne haljon el. A mezőgazdasági tevékenységet például támogatjuk a megmaradásban azokon a területeken, amelyek hátrányosabb helyzetűek, ahol bizonyos természeti korlátok adódnak. A közvetlen kifizetések, illetve a közvetlen mezőgazdasági foglalkoztatás csökkenhet ugyan, de a fő célkitűzés mindeközben az, hogy a vidéki területeken megtartsuk a munkahelyeket, és neveljük a foglalkoztatást. És azt hiszem, a jelenlegi politika mindenképpen elősegíti a foglalkoztatási ráta növekedését a vidéki területeken. Ezért is szerepeltettük ezeket a kulcsfontosságú teljesítménymérő mutatókat az éves tevékenységi jelentésben. A helyzet tehát javul, javuló félben van a 2009-es válság óta, és úgy látjuk, hogy a vidéki területeken most már növekedés indult be. Ami a gazdáknak eh, folyósított kiadásokat, kifizetéseket illeti, illetve a különböző termékek árát. Az intervenciós árak EU-s szinten azonosak az összes tagállamra nézvést, például a tejpor, illetve a vaj esetében az intervenciós ár mindenütt azonos. Ugyanakkor a gyümölcsök és zöldségfélék esetében nincs ilyen egységes ár. Sok minden függ a minőségtől, a termeléshez kötődő költségektől és a helyi áraktól. Tehát a helyi piacokon más és más árakkal találkozhatunk, ez egy teljesen hagyományos, megszokott jelenség. Tisztában kell lennünk azzal, hogy az árakra nagyon sok minden gyakorol befolyást, amit tudni kell, az az, hogyha intervencióra kerül sor, akkor az egységes piac egész területére vonatkozik ez az intervenció. Ami a közvetlen kifizetések esetében bekövetkezett eh, késlekedést illeti Lengyelországban, a tagállamok például 2015-ben kifizethetik a közvetlen kifizetéseket október 16-ától a következő év júniusáig, anélkül, hogy megbüntetnék ezért a tagállamot. Lengyelország, ha jól tudom, ez szabálynak megfelelt, tehát nem volt késlekedés, nem volt késedelem június végé, vége után. Tehát június végéig kifizették az összes összeget, de persze tudom, hogy a gazdák számára fontos, hogy mielőbb megkapják az összegeket. Néhány tagállamnak sikerült még a az időszak legelején kifizetni a gazdákat, például novemberben, decemberben, januárban, más tagállamokban viszont csak az időszak végére, június végére sikerült ezt megtenni. Azt hiszem ez lehetett az, az, az a kérdés, amely felmerült Lengyelország kapcsán. Köszönöm. Köszönjük, Vón kollega. Uh, thank you, Chair. Can I also... Köszönöm szépen, elnök uh, asszony. Uh, én is szeretnék kérdezni, köszönetet mondani a főigazgatónak az eh, tájékoztatójáért, illetve az eddig adott eh, válaszokért. Ahogy mondta, a kap eh, továbbra is egy nagyon fontos Európai Uniós politika marad, és nagyon nagy százalékában fontos ez a a brit gazdálkodóknak is, a Brexit előtt is. 15 százaléka a gazdálkodóknak, ennek ellenére az unióból való kiválásra szavazott. Az első dolog, amit felszerettem volna vetni, amire ugyan már részben megkaptam a választ, hogy mi volt a hatása az egyes pillérből a kettesbe való átcsoportosításnak, és nyilván további elemzésekre is szüksége van, de érdekes lehet tudni, hogy ennek volt-e hatása a gazdálkodókra, illetve a vidéki közösségekre. És ezt a moduláció ez előnyös volt-e végül is, vagy sem. Másik dolog, hogy a kulcs teljesítmény mutatók a be az terményárak a világpiaci árakhoz képest hogyan alakultak, illetve a vidéki foglalkoztatási ráta hogyan alakult. Emlékszem, hogy, illetve köszönöm, hogy ezeket elmondta, és nagyon jó, hogy ezek most már valamennyire működnek és hogy tudjuk mérni a teljesítményeket. Nagyon fontos, hogy a teljesítménymutatók meglegyenek, ez egy jó kiinduló pont. A véleményét szeretném tudni, hogy ezeket elegendőnek gondolja, vagy pedig to- további teljesítményjelzők, indikátorokra lenne szükség, mert nagyon sok vidéki terület szenved a szegénységtől, a szolgáltatásokhoz való hozzájutás nem valósul meg úgy, hogy lenne, és nagyon sok ember nem jut megfelelő vagy jó minőségi szolgáltatáshoz a vidéki területeken, és hogy hogyan lehetne bátorítani, ösztönözni a fiatalokat, hogy a gazdálkodást válasszák, illetve ott tevékenykedjenek. És ehhez nagyon fontos lenne az, hogy biztosan és jól tudjuk mérni a teljesítményeket. Köszönöm szépen ezt a kérdést és észrevételt. A Brexit kérdést nem kívánom kommentálni. A mutatókat illetően azt mondanám, hogy először is az éves tevékenységi jelentésben úgy döntöttünk, hogy csak a ö, kulcspolitikai elemekre koncentrálunk. A dokumentum így is elég gazdag, és a tájékoztatókat csak a kulcspolitikai mutatókra koncentráltuk. De ahogy már említettem, a reform keretében létrehoztunk egy közös értékelési és nyomonkövetési rendszert, amely most már működik. Ez azt jelenti, hogy részben automatizáltan, a tagállamok jelentéseivel dolgozik, másrészt pedig a politikai döntéseket is beleveszünk. Amikor készítjük ezeket a jelentéseket, akkor vannak, amik például a zöldítésnek az értékelése az szinte automatikusan megy, vagy a fejlesztési program az utólag ex post kerül elemzésre és értékelésre, akkor, amikor megkapjuk a tagállamoktól az ehhez szükséges adatokat. Tehát ez egy kifejezetten ex post értékelés az információk és az adatok alapján. Ezt készek vagyunk megosztani a bizottsággal nem csak a kulcsmutatókat, hanem az output mutatókat is, vagy például az olyan információkat, hogy hány új munkahely jött létre. Vannak ex ante értékelések is, hogy körülbelül 125 ezer új munkahely fog létrejönni a mezőgazdaságban. Természetesen a legfontosabb az az, hogy ex post értékelésben is megtaláljuk majd ezt. Tehát mindezt az információt, ezt az időzítéseknek megfelelően építjük be és végezzük, és nagyon nagy örömmel mutatjuk be ennek a munkának az eredményeit majd a következő éves tevékenységi jelentés kapcsán. Nem vagyok egészen biztos abban, hogy a szegénységi kérdésre ki lehetett érni, mert a szegénység kérdésnek nagyon sok eleme van, amik meghaladják a közös agrárpolitika területét az is érdekelte, hogy a modulációnak milyen hatása volt, illetve a pillérek közötti átcsoportisításnak. Erre részletesebb információt majd tudunk adni. Pontosan tudjuk, hogy mely tagállamok, mert a tagállamoknak adtunk jelzést, hogy mennyi ment át az egyes pillérből a kettesbe, és mi a konkrét helyzet. Kicsit több időre lenne szükségünk ahhoz, hogy ezeket még ki tudjuk értékelni, és mindezt szeretném megemlíteni, hogy az új közvetlen kifizetés csak 2015-től kezdett el végrehajtá, került végrehajtásra, 2015-től illetve 2016. októberétől. Tehát most már túl késő van ahhoz, hogy értékeljük ennek a, ezen változásoknak a hatását a közvetlen kifizetésben, de majd később azért ezt is el fogjuk végezni. Köszönöm. Köszönöm szépen, én magam is jelentkeztem a kérdezők listájára kérek egy rövid választ. Láttam, hogy mind a közvetlen kifizetések területén a helyi hatóságok munkája jobbá vált. Kevesebb korrekcióra volt szükség. Azzal magyarázható az, hogy javult-e a helyi szervek munkája, hogyha igen, akkor ez mivel magyarázható? vagy pedig csak nem korrigáltak annyit. A harmadik változat pedig az lenne, hogy egy csodálatos um, gyógyulás tanúi voltunk, és hívő katolikusként ezt a harmadik megoldást is elhinném. If we take into account... Igen, hát hogyha figyelembe vesszük a pénzügyi korrekció összességét 2015-ben, akkor kivételes év volt, mert a lemaradást sikerült csökkenteni, és nagyon jelentős korrekciókra került sor. Tehát, hogyha azt nézzük meg, hogy mennyi pénz került visszafizetésre, akkor 1,2 milliárd euró, a tervezet az pedig 0,8 milliárd euró szintjén volt. Tehát ez egy jelentős korrekció a pénzügyi vonatkozásban. Ami pedig a tartalékokat illeti, ott csökkentők a, a a fenntartások számát, és azt mondhatjuk, hogy a az akciótervnek a tagállamok által történő végrehajtása, illetve az Agri főigazgatóság által végzett ellenőrzés az, ami ezt eredményezte. Sikerült rámutatni a hiányosságokra, a meghozni a korrekciós intézkedéseket, ezek különbözőek, nem csak eljárási, hanem új lehetőségeket is bevezettünk, például a felfüggesztést, vagy a levonást, ez is a kap reformja kapcsán vált lehetségesé. Tehát ezen eszközöknek az alkalmazás és a tagállami együttműködés hozott bizonyos pozitív eredményeket. És hát mindkét pillérnél javulás tapasztalható. Igazításra, akciótervere mindig volt példa, de történt-e valami, amit most valamit nagyon jól csináltak, hiszen a változás szignifikáns, jelentős. Néhány példa alapján mondhatjuk, hogy az első pillérben, ahol nagyon sok allokált összeg volt, a legfontosabb dolog, hogy van egy úgynevezett LP rendszer, ami egy nagyon jól működő rendszer. Aztán volt akcióterv is, a gyenge pontoknak a feltárására, különösen Görögországban és Spanyolországban és Franciaországban is, de különösen Görög és Spanyolországban azt mondhatom, hogy nagyon pozitív példákat találtunk rengeteg munkát végezett a nemzeti adminisztráció, és ezeket a hibákat kiszűrték a rendszerből. több mint három millió ö, állandó legelő került ki a rendszerből, és például Spanyolország esetében összesen 12 millió hektár. Ez a két példa szerintem jól mutatja, hogy ha a gyenge pontokat megfelelően kezeljük, és a tagállamok együttműködnek, akkor van arra lehetőség, hogy eredményeket érjünk el, és természetesen nem csak kiavítottuk ezeket a gyengeségeket, hanem a múlt évtől létrehoztunk egy külön egységet az, az, az DG Agriban, annak érdekében, hogy a kapot megfelelően valósítsák meg, mert elég bonyolult ez, és van egy külön egység, amelyik azzal foglalkozik, hogy a tagállamokat segíti a közvetlen kifizetési rendszer megfelelő alkalmazásában, és segít a tagállamoknak abban is, hogy megfelelően hajtsák végre az egyes programokat. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Itt még valaki kért szót? Persze, persze, meg is kapja, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy elkéstem, nem hallottam az egész tájékoztatót. Lehet, hogy már van, amit én most meg fogok kérdezni, és ön már valójában megváltozta. De az első munkahelyem az marketing volt, de azt megtanultam, hogy legalább hétszer el kell is ismételni egy-egy dolgot, ahhoz, hogy ezt az emberek rögzítsék is a fejükben hallottam kérdést a kapról, és érdekes lenne, hogy mikorra várják azt, hogy a kap egy átfogó, megfelelő képet fogadni a, reform, a programreformok után. Hogyan biztosítják azt, hogy ezek a megfelelően a mi munkánkat is figyelembe veszük, hogy, hogy jól lássuk, hogy mi az, ami jól működik, és hol kell még a jövőben javítani, és mit kell még tenni annak érdekében, hogy a ö, rendszer jól, jobb legyen. És akkor nem hallottam semmit az egyszerűsítésről. A következő kérdésem az pedig arra van, hogy a főigazgató meg tudná nekünk mondani, hogy azok az egyszerűsítések, amiket kértünk az utóbbi reform során, hogy azok megtörténke, illetve mekkora a hiba arány, és Miután ez elég sok minden, hát nem tudom. Köszönöm. Kettes kollégák, három óra után öt perccel kezdtünk, volt egy bevezető, és nem tudjuk megismételni az összes kérdést, azokat a kérdéseket, amikre már kaptunk választ. Nem tudom, akkor lemond? Vagy nagyon röviden fogok akkor válaszolni, és elnézést. Ha már megválaszolták a kérdéseket, akkor elnézést. Az első számú kérdés nagyon sok tagállamban, egyet különösen jól ismerek, Mit tettek a múlt évben, mit tettek annak érdekében, hogy a tagállamok elkerüljék a túlszabályozást. Mert egyszerűsítés persze az is jó, de mit tehetnek önök, vagy tettek-e valamit annak érdekében, hogy a tagállamoknak megmondják, hogy most már ne szabályozzanak túl, állítsák le. Brüsszel nem azért van itt, hogy az életet bonyolítsa, hanem azért, hogy könnyítse. Ez egy nagyon fontos lenne számunkra, hogyha ezzel mehetnénk haza. Köszönöm. Főigazgató úr, néhány rövid percben kérem válaszoljon. Um, maybe I will start with last uh, question. Az utolsó kérdésben azt kérték, hogy legyek rövid. Hát próbálom azt tenni szakpolitikai fellépéseinket a kiinduló jogszabályok és a végrehajtó jogszabályok határozzák meg európai szinten. Persze, megosztott igazgatásban vannak a programok, tehát a tagállamok feladata, hogy végrehajtsák a programokat. 2013-ban hozták meg az első pillérben a döntéseket, és 2015-ben fogadtuk el az összes vidékfejlesztési programot. A gazdálkodóknak stabilitásra van szükségük, nem lehet kapkodni, de persze a végrehajtási és a delegált jogi oktusokkal pontosíthatjuk a végrehajtás menetét, erről beszéltem fentebb, vagy korábban. Három egyszerűsítési csomagot készítettünk elő, többek között az ökológiai intézkedések a kizöldítés területén. Felsorolhatnám az elemeket, de ezek meglehetősen technikai természetűek. Elsősorban azonban ennyit hadd mondjak el, a kedvezményezettek érdekét szolgálják ezek a lépések, és segítenek a hiba százalék csökkentésében. A sárga kártyás rendszer, melyet bevezetőmben említettem, futball hasonlatról van szó. Ez a sárga kártyás rendszer, amely egy figyelmeztetési rendszer a kisebb hibák jelentkezése esetén hatékonynak bizonyult, és a tagállamok pedig a közvetlen kifizetések eh, végleges engedélyezése előtt még egy ellenőrzést hajthatnak végre. A tagállamok ezért tudtak pozitívan hozzájárulni a hiba százalék csökkentéséhez. A másik kérdésére pedig azt mondhatom, hogy a közös monitorozási és értékelési keret segít abban, hogy ezt az átfogó képet megszerezzük, és így tudjuk ezeket a kérdéseket konkrétan megválaszolni. és közös indikátorokat, mutatószámokat is kidolgozunk, melyeket ígéretem szerint legközelebb bemutatok. Köszönöm szépen most az emberi erőforrások kérdésére és az európai iskolák kérdésére térünk rá. Márkedzsán úr is megjött. Nem Áhim, Joachim, csak egy gyors észrevétel a mezőgazdaság területéről. Ezt majd tisztázzuk a későbbiekben. Az első pilléres kifizetéseknél feltűnik, hogy nagyon alacsony a hiba százalék. Tíz fenntartást kellett csak kihirdetni az úgynevezett usual suspectek a bevett és állandó gyanúsítottak esetében. Ugyanakkor a vidékfejlesztés területén 24 en fenntartásról tudunk, és 14 esetben pedig 5% fölött a hiba százalék. Tehát azt hiszem, hogy épp ezen a területen van még mit tenni. Köszönöm szépen, de most aztán Szóka asszony kapja meg a szót. Csak egy korrekció erejéig. A vidékfejlesztésben a hiba arány 4,99, nem pedig 20 százalék, csak ennyit szeretem, mondani, szeretem volna mondani korrekció kedvéért. Ja, Szuka, Szuka asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tekintettel arra, hogy nincs sok időnk, rövid leszek. 2015-ben az Európai Bizottság proaktívan segítette az európai iskolákat. A 48 ajánlás végrehajtásában, amelyeket a számvevőszék fogalmazott meg, és a belső ellenőr. Úgy tűnik, hogy ezek egy harmadát sikerült végrehajtani, és most a második harmadon dolgoznak az iskolák. A visszajelzések azt mutatják, hogy előrelépés történt, de még nem értük el a kitűzött célt. Amikor tavaly itt jártam, akkor azt mondtam itt a szakbizottságban, hogy annak érdekében, hogy fenntartható módon javítsuk a helyzetet az iskolákban, Felül kell vizsgálni a pénzügyi ellenőrző, illetve irányító rendszert. Örömmel számolhatok be arról, hogy a kormányzó tanács megadta a jóváhagyást ahhoz, hogy megvizsgáljuk az iskolák pénzügyi szabályozását, így egyetlen egy jóváhagyó tisztviselőnk lesz, és egyetlen öm, vizsgáló vagy ellenőrző tisztviselőnk, és remélhetőleg ennek köszönhetően javulni fog a helyzet. Biztos vagyok benne, hogy a jelentéstevőnek lesznek kérdései, és ezekre válaszolva aztán el tudom majd mondani, hogy milyen előrelépés történt, mióta utoljára itt jártam. Köszönöm. Cellár kolléga? Hát, mit mondjak erre? Úgy tűnik az európai iskolák drágák, bár szeretjük őket. Hát még akkor is, hogyha van előrelépés, még rengeteg a dolgunk. És hát jó lenne tudni, hogy melyek azok az iskolák konkrétan, amelyek ilyen magas kiadásokat generálnak. Van-e valamilyen szabályrendszer a belső ellenőrzésekre vonatkozóan, és ha igen, akkor az mennyire hatékony? illetőleg milyen intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy a közbeszerzésekre vonatkozó szabályok javuljanak, mert úgy tűnik, hogy a költségek nagy része itt keletkezik ezen a területen. Tehát hogyan lehet biztosítani ezt, hogy a közbeszerzési szabályokat megfelelően alkalmazzák? Szuke asszony? Köszönöm szépen, elnök asszony! Azt hiszem, ezt el kell mondanom önöknek, mert ez nagyon fontos azaz, hogy az idei évben a 2015-ös számlák lezárása az új nemzetközi normák alkalmazásával történt, és ez sokat javított a helyzeten. Az iskolák olyanban egyébként olyan alapelveket vezettünk be, amelyek korábban nem léteztek, egy kockázatelemző elemző gyakorlatot is elvégeztünk, az egyes iskolák kockázatelemzést végeznek, és ezeket az elemzéseket aztán áttekinti a belső ellenőrzési koordinátor. Ami a közbeszerzéseket illeti, folyamatosan tárgyalunk az iskolákkal arról, hogy mi megadjuk az összes szükséges támogatást és szakértelmet a közbeszerzésekhez és a belső ellenőrzésekhez, sőt azt is felajánlottuk, hogy az európai iskolákat összekapcsoljuk a bizottsági közbeszerzési eljárásokkal, ezzel csökkentve a bürokratikus terheket és az esetleges kockázatokat, amelyek az iskolákra hárulhatnak a közbeszerzések kapcsán. Emellett rengeteg képzést szerveztünk az Olafon belül, és különböző főigazgatóságainkon belül a csalásokra vonatkozóan. Tehát a belső ellenőrzési normákat is folyamatosan korszerűsítjük. Rengeteg mindent tettünk tehát, és remélem, hogy jövőre már arról tudok beszámolni, hogy még több előrelépés történt. Ami pedig az irányítást illeti, Remél, reméljük, hogy 2018 és 2020-ban már konkrét eredményeket tudunk felmutatni, és reméljük, hogy a kormányzó tanács összes tagja, hiszen tudják, hogy a bizottságnak itt csak egy szavazata van. Reméljük tehát, hogy a kormányzó tanács összes tagja ugyanen elkötelezett lesz a helyzet javítása irányában, mint, ahogyan, mint amennyire a bizottság az. Liberácki kolléga. Köszönöm szépen. Celer úrhoz hasonlóan gondolkodom. Miért olyan drága ez az egész? Tudjuk-e nyomon, nyomon tudjuk-e követni a költségeket? Összehasonlíthatóak-e az európai iskolák költségei a nem európai iskolák költségeivel? Vagy itt esetleg nyereségről lenne szó? Lehet, hogy az Európai Bizottság nem tudja megfelelően felügyelni a kiadásokat. Szeretnék választ kapni ezekre a felvetésekre. Főigazgató asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen, köszönöm, hogy szót adtak nekem. Először is köszöntenék mindenkit, Giancarlo Marchegiano a nevem, és az európai iskolákkal foglalkozom, az európai iskolákért felelős főigazgató vagyok. Ami az európai iskolák költségeit illeti, évek óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a helyzetet irányításunk alatt tartsuk. Tájékoztatásul mondom, hogy az európai iskolák költségeinek közel 85%-a gyakorlatilag a munkatársak, az alkalmazottak um, bérének kifizetésére megy el. Ez tehát szorosan összefügg a diákok számával, és folyamatos növekedést tapasztalunk ezen a téren. Ugyanakkor nagyon fontos erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy az egyfőre számított költségeket jelentősen csökkentsük. Elnézést kérek, nem készültem fel erre a konkrét kérdésre, ezért nem hoztam pontos számokat magammal, de később szívesen eh, továbbítom azokat önök felé utólag, de teljesen világos, hogy erőfeszítés történt a diákonkénti költségek csökkentésére. Egyébként nem régiben született egy döntés, miszerint eh, mint az alkalmazottak esetében, mint az ad, tehát mint a tanárok, mint az adminisztratív munkatársak esetében csökkentjük a béreket. 2011-ben történt ez a döntéshozatal. Minden évben egy adott számú tanár egyébként elhagyja az iskolát, és helyettük olyanokat küldenek, akik már kevesebbe fognak kerülni, tehát ez lépésről lépésre történik ez az átállás a helyi tanárokat illetően, tanárőket illetően. Szintén ez történik, az ő esetükben már új bérek, az új bérrendszer alapján veszük fel az új tanárokat. És durván számítva a csökkenés a bér esetében kb. 20%-os a korábbi bérhez viszonyítva. Talán jó lenne, hogyha megtudhatnánk azt is, hogy milyen magas sok a kiadások átlagosan egy diákra számítva egy európai iskolában és egy átlagos belga iskolában. Lehet, hogy akkor a nagyságrend kicsit beszédesebb lenne. Szuka asszony önkért szót. Igen, két dolgot említenék először is, ami a bizottsági ellenőrzés kérdését illeti. Talán tudják, hogy egy különleges irányítási helyzet uralkodik itt. Az Európai Bizottság a kormányzó tanács tagja, és minden kormányzó, és a kormányzó tanácsnak 30 tagja van. Tehát van szavazati van szavazatunk, de az is világos, hogy nincs bétójogunk, nem igazán tudjuk egyetemen irányítani az iskolákat. Ami a költségeket illeti, a kormányzó tanács éves jelentése révén éves szinten ellenőrzi a kiadásokat. Azok az adatok, amelyekről utalt elnök asszony, azok rendelkezésre állnak, de meg kell néznünk, hogy mennyire hasonlíthatók ezek össze más iskolák adataival, de a kormányzó tanács éves jelentésében szerepelnek ezek az információk. akkor kérném szépen, hogy kapjuk meg ezt az éves jelentést is. Hiszen a nekünk továbbított adatokban ezek a konkrét számok nem szerepelnek. Úgyhogy köszönöm előre is ezt az éves jelentést. Celler kolléga zárásképpen. Láthattuk, hogy a tanács felülbírált bennünket, ami viszont az európai iskolák finanszírozását illeti, a kiadások 60%-a közvetlenül az EU-s költségvetésből származik, ezért szerintem lehetetlenné kellene tenni a tagállamok számára, hogy felülbíráljon bennünket egy ilyen ügyben, és hogy ne adja meg, és nem kellene megadni a mentesítést. mert máskülönben a saját hitelünket romboljuk le. Szukászony. Azt hiszem, ez egy olyan dolog, amit szintén megemlítettünk tavaly is. Akkor azt mondtuk, hogy ha nem adjuk meg a mentesítést, illetve nem öm, fedezzük a költségeket, akkor 26 ezer gyereket ejtünk túlszól nagyon nehéz olyan intézkedéseket meghozni, amelyek ellehetetlenítik az iskolák működését. Úgy hisszük éppen ezért, hogy mindent lehet, eszközt meg kell ragadni arra vonatkozóan, hogy javítsunk a helyzeten, de nem, és nem mindeközben nem szabad azt sem elfelejteni, hogy 26 ezer gyerek oktatásáról van szó. Persze tartjuk a kapcsolatot ez ügyben. Feltételeztem, hogy a humán erőforrásokat e- érintő egyéb területekről is beszélünk, de úgy tűnik erre ma már nem lesz lehetőség. Kérnénk, hogy e- e- erről a területről is tájékoztasson bennünket, mert sajnos nagyon ritkán tudunk foglalkozni ezzel a témával, miközben azt gondolom, hogy jól tennénk, hogyha többet foglalkoznánk vele. Köszönöm szépen. Haladunk tovább a sorban. Ha nem tévedek, akkor a következő. Mánszerviszi úr. Ön a következő, ugye? Parancsoljon. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. B to B. Eh, rövid leszek, engedje meg, hogy rövid legyek, és csak a lényegi elemekre térjek rá, hogy mi is történt a 2015-ös tevékenységi időben. Két különböző jellegű fenntartásunk van. Az egyik az az afrikai béke facilitásokkal kapcsolatos, a másik az pedig a hiba százalékok, hiba arányjal, ami két százalék körül volt. Ez a két fenntartás, ez különböző jellegű, mert ezek megelőző jellegűek, hogy úgy mondjam azt láttuk, hogy a három, hat pillérből három, amit leellenőriztünk, és a, a lehetőségeket, hogy a, a kedvezményezettek mennyire felelnek meg a szabályainknak, azok nem kerültek végigvitelre, például az audit és a közbeszerzés, és egy jelentős növekedést tapasztaltunk az afrikai békefacilitás tekintetében, mert ugye itten béketeremtésről van szó, megelőző jellegű, mert a valóságban nem voltak vesztességek, itt voltak összegek, a 8 millió volt, 370 millióból tehát megpróbáltuk ezt megcímkézni, és különböző intézkedéseket bevezetni annak érdekében, hogy a helyzetet talpra állítsuk. A másik, az pedig a maradvány hibákkal kapcsolatos, ez 2%- volt ez a ráta, ez megfelel annak a sztendernek, amit elfogadtunk, és ezzel és az ajánlásainknak, az ajánlak megfelelően, amit az Európai Parlament tett, megkülönböztetett módon mutattuk ezt be. Először is megpróbáltuk beazonosítani, hogy honnan származnak a hibák, és az eredmény az az volt, hogy két fő területet tudtunk beazonosítani. Az egyik azok az indirekt kezelésben lévő adományok és a nemzetközi szervezetek. A nemzetközi szervezetek nagyon fontos szerepet játszanak a kiadásainkban, a fejlesztési politikákban, és ezért nagyon fontos volt, hogy a, ezeket a forrásokat is beazonosítsuk, hogy megfelelő intézkedéseket hozhassunk. A ö, kockázat, ami ezekkel kapcsolódik, a hiba, ez 17 millió. Ez 2,87 millió. Ez fontos összeg, de hát ennyi ahogy általában az akciótervet azonnal elfogadtunk még 2016. júliusában, ez különböző intézkedésekre terjed ki, oktatás, ellenőrzés, a feladatkírások változtatása, és így tovább. Ezek az, a, ez a két terület, amire fel szeretném hívni a figyelmüket, és amennyiben kívánják, akkor azt is el tudom mondani, hogy mit tettünk, hogy az afrikai béke eh, teremtési eszközök eh, problémáját kezeljük, illetve a hiba százalék ügyet. Szeretném még hangsúlyozni, ez egy másik elem, ami fontos, hogy annak ellenére, hogy 2% körül van a hiba ráta, egy folyamatos növekedés, de csökkenést találunk, ami jó, 3,6% volt 2006-ban, és aztán 15-ben 2,2-re lement. Ez szerintem egy jó jelzés. Ez nem akadályozza meg az országokat abban, hogy odafigyeljenek, és a továbbiakban is oda kell figyelnünk, de mégis egy olyan eredmény, ami mutatja, hogy amit teszünk azért az fontos. Ami az afrikai béketeremtés kérdését illeti, ez egy kicsit bonyolultabb. Ez egy megelőző tevékenység, ehhez egy munkacsoport jött létre, és vannak különböző intézkedéseink, amik az afrikai unióval kialakítottunk. Ez a munkacsoport, ez a Task Force ez rendszeresen vizsgálja, hogy hogyan haladunk, és minden egyes tranzakciót nyomon követünk itt is hangsúlyozni kell, hogy ennek a legnagyobb része az hozzájárulás a csapatok e, ellátásához, vagy fenntartásához. Tehát harmadik országok a kiadásaihoz járulunk hozzá. Ezért volt ezt nagyon fontos közelről megvizsgálni, és nyomon követni, hogy végül is hova és hogyan történnek ezek a pénzek felhasználása. Az Afrikai Uniónak is azt mondok, hogy jobb felhasználást kell biztosítani. Amennyiben egyetértenek, akkor ezzel be is fejezem, mert ez volt a két legfontosabb pontja a mi tevékenységi jelentésünknek. Letztes Jahr hat er bereits Köszönöm szépen. A Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság múlt éten, évben már kritizálta, hogy a DEFCO főigazgatóság állandó kivételt kért. Jelentősen csökkent a hiba százalék, ez jó, 2,40 százalék, de mit érhet egy DASZ, hogyha minden kifizetési terület kapcsán eh, fenntartást fogalmaznak meg. A DJ DEFCO például a közvetlen támogatás és a nemzeti szervezetek és ügynökségek közvetett igazgatása kapcsán fogalmazott meg kivételi tényállást. Kérdezem, hogy valóban kellőképpen részletese ez a kivétel, vagy pedig állandó kivétellel van a dolgunk. dolgunk. Szívesen tudnánk, hogy mely nemzetközi szervezetekre terjed ez ki, és hogy konkrétan milyen hibákat követtek el. Az afrikai békeeszköz vagy African Peace Facility kérdésével a továbbiakban is kell foglalkoznunk, hiszen itt egyetlen szervezet volt a kezdeményezet, és A DJ DEFCO 2015-ben már azt mondta, hogy az African Union Commission sem a kiírások, sem a könyvétel tekintetében um, nem felel meg az elvárásoknak. Időközben az African Peace Facility-vel hadseregeket is finanszírozunk olyan államokban, amelyek az elmúlt időben nem azzal tűntek ki, hogy a demokrácia élharcosai volnának, sőt. Például az ellenzéki csoportokkal fegyveres összeütközés is történt. És voltak éppen ezek a fegyveres erők az African Peace Facility kedvezményezetjé voltak éppen, ezért azt gondolom, hogy részletesen kell foglalkoznunk ezek, ezzel a kérdéssel. Van még egy kérdésem. Az External Assistance Management Reportot, a külügyi fellépések igazgatásának jelentését um, vitattuk meg múlt évben. Nagy vita volt a parlamentben, és a bizottság a parlament által hozott közl- következtetéseket figyelembe vettem. Az, I- az EMR nem felelt meg a DG DEFCO tevékenységi eljárásának leírásának, holott a pénzügyi rendelet 37. cikkének harmadik bekezdése erről szól. Az EU delegációk által végrehajtott 2900-nál több projektből öt késedelmesen került kiértékelésre, illetve van, ami nem ért el a célját. Mit tesz a bizottság, hogy ezt a hibát kiküszöbölje? Főigazgató úr. Um, Köszönöm szépen. Ami a hiba százalékot vagy arányt illeti, a maradékos hiba, ez nem 2,1, hanem 2,2 százalék, de ha önnek jobb információja van, megvitathatjuk. A differenciált mód, ahogy ezt végeztük, hogy ezt feltárjuk, ez nagyon hasznos volt, és lehetővé tette, hogy ezt közelebbről részletesebben is megvizsgáljuk. Amikor a nemzetközi szervezetekről beszélünk, akkor különösen fontos, mert 2015-ben a DEFCO 1,2 milliárd eurót fizetett ki nemzetközi szervezeteknek, tehát ezt célszerű megvizsgálni, hogy részleteket is adjak, 49%-a ennek az összegnek az ENSZ rendszerén keresztül került kifizetésre különböző szervezeteknek, 10% olyanoknak, mint a Világbank, 41% regionális szervezeteknek. Erre majd még később visszatérek és az hiba, ami leggyakrabban előfordult, az az, hogy a dokumentáció nem állt rendelkezésre. Ez egyébként igaz volt a közvetlen igazgatása is. És ennek oka, hogy nincs dokumentáció, az a partnerek bizonyos szabályaiból adódik, például az ENSZ-nél van ez, egyszerűen képet, képtelenek bizonyos dokumentumokat előadni a belső bizalmassági szabályaik miatt. A másik, hogy eh, amiket megvizsgáltunk a hiba százalékban, ezek olyan műveletek voltak, amik a eh, pénzügyi zárás után eh, történtek meg, augusztus 31-én. Éppen ezért, tehát ez a két legfőbb oka, amiért a két százaléknál magasabb a hiba százalék ebben a, ezen a területen mit csináltunk annak érdekében, hogy ezt kezeljük. Először is felfüggesztettük az indirekt menedzsmentet, és jelentettük, hogyha a compliance sérült. A másik, hogy megvizsgáltuk a feladatkírásokat, és kértük, hogy minden olyan információhoz hozzájuthassunk, amelyek elvileg bizalmasak ezek szervezetekben. Felhívni a figyelmet és az előfinanszírozási dolgokat meg tudjuk oldani, és a rendszeres üléseinken ezekről beszéltünk velük. Ez volt az a két dolog, amit az IMF-ben és a Világbankban is a múlt héten is megvitattunk a szokásos párbeszéd keretében. És ehhez jön még az, hogy a pénzügyi finanszírozási tevékenységeinket bizonyos stratégiai keretekbe illesztettük. Ez mi szempontunkból is fontos, ez az uniónak a célja, hogy bizonyos közös finanszírozást tudjunk végezni az IM, e, a Nemzetközi Valutalappal vagy a Világbankkal. Tehát, hogy mit csinálunk, miért csinálunk, és egyes esetekben kritikákat is el kell fogadni, de ez egy könnyebbség is. Tehát olyan sosem történt, hogy elköltöttünk pénzt, hogy gyorsan költsük el, anélkül, hogy pontosan tudtuk volna, hogy miért és milyen célal. Az összes politikát átvizsgáltuk ágazati és földrajzi szempontból is, ezek a szervezetek ugyanakkor a mi politikáinkhoz hozzáadott értéket tudnak adni, tehát ezért jó. Ugyanez vonatkozik a Nemzetközi Valuta Alapra és az összes egyéb nemzetközi szervezetre is. Tehát mindig megnézzük, hogy van-e hozzáadott érték, mielőtt pénzt adnánk, tehát csökkent a hiba százaléka ami az afrikai béketeremtési eszközöket illetik. Itt ezzel érdemes elmondani, hogy tudatában vagyunk annak, hogy ez mennyire kényes kérdés. Még mielőtt bármi probléma vagy pénzügyi hatás lenne. Ez igaz. Itt két elem van, az Afrikai Unió és a bizottság mindig technikai segítséget nyújtott, szigorú auditáláshoz jelenlétet biztosítottunk, és a bizottság alelnöke külön foglalkozott ezzel, annak érdekében, hogy ez jelen legyen a, a, a hálózatban. Teljes mértékben osztom egyébként az önök aggodalmait, de ezt a amit itt felvetett, a demokratikus magatartása az egyes hozzájáruló országoknak, akik a csapatok fenntartásához kapcsolódnak, mert ez a helyzetből adódik. Megpróbáltuk azonosítani az összegeket, hogy csökkentsük az előfinanszírozással járó kockázatokat ezen országokban tehát körbebástyáztuk a dolgot úgy, hogy a kifizetés úgy történjen, hogy adott esetben vissza kelljen fizetni az Afrikai Uniónak. És a, a, itt általány összegeket fizetnek, illetve vannak olyan összegek is, amit az adott ország visszatarthat. Ez is egy kicsit demokratikusabb megközelítés, de nem akarjuk, hogy mi a hozzájárulást akarjuk finanszírozni. Ami az észrevételeket illeti, amelyek a múlt évben hangzottak el a parlament részéről, ha csak nincs félreértés, akkor szerintem ez összefügg a közlekedési lámpák színeivel, hogy megfelelően értékeljük, van a zöld, a sárga és a piros. Tehát úgy tartottuk, hogy a piros és a sárga nem érte el a célját, ezt hibának lehet tekinteni. De valójában arról van szó, hogy a kialakított rendszerben ezek nem kudarc eh, jelzők, hanem eh, veszélyjelzők, vagy kockázatjelzők. Tehát az, hogyha a sárga vagy piros, az nem azt jelenti, hogy a projekt az megbukott vagy nem sikerült, hanem külön intézkedéseket kellett hozni, hogy a kockázatokat csökkentsük. Tehát ez megint egy más eh, megközelítés. Eh, komolyan vettük ezt, de szeretném még hangsúlyozni, hogy ennek a közlekedési lámpa eh, megoldásnak az volt a célja, hogy intenzívébbé kell tenni azon lépéseket, amik segítenek megelőzni a kockázatokat. Köszönöm. Ezen a területen a saját fegyvereivel győzhetjük le önöket, hiszen Celler kollega azt kérdezte, hogy az EAMA eredményeit miért nem csatolják az éves eredményeikhez, holott az idevágó rendelet ezt írja elő. Kérem, hogy válaszoljon erre a kérdésre. Look, I, I think, uh... Úgy hiszem, hogy ezt nem tudom elmagyarázni most, mert nem ez volt a feladatom most, de válaszolok a kérdésre, annyit mondhatok, hogy mindent megteszünk, amit meg lehet tenni. Rendben van, ezt köszönjük, de kérem, hogy ha már a parlament előtt jön, a parlament elé jön, akkor készüljön föl, illetve válaszolja meg a kérdéseinket. Az, hogy a tanács nem érdeklődik, az egy dolog, de a parlament kíváncsi. Szárvám a kollega kért szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Manszer Viszi úr, a forgalmi lámpa metaforájára kérdezek rá. Többen abban látják a problémát, amiről beszélt, hogy nem a hiba, hanem a kockázat áll a figyelem középpontjában. Ám a probléma az, hogyha a forgalmi jelzőlámpa soha nem kapcsol zöldre. Ez az aggály, ez volt az aggályunk, és ez az aggályunk most is. Hogyha a legtöbb projekt pirosban vagy sárgában vesztegel, akkor most már látnánk, hogy váltson végre zöldre ez a lámpa. Ez a mi aggályunk, ha érti, mire gondolok. Hát értem, és egyet is értek, percem, de hát ezzel a módszerrel próbáljuk a hibákra felhívni a figyelmet de hogyha a hiba megjelenik, akkor, akkor a hiba rátát meg kell találnunk, a 2,2%-os hiba ráta, ami működik, de még egyszer mondom, a módszer az arra vonatkozik, hogy ne a hibát, hanem a kockázatra hívja fel a figyelmet. A KPI-ok, amelyek nagyon fontosak, hogy áttekintést adjanak, és ezek, mondom még egyszer, a kpi -ok, tehát nagyon jók, a módszer jól működik, az intervenciós kapacitás is nagyon jó. Így lehetett csökkenteni hiba százalékot. Ám e három eszköz összekapcsolásával azt mondhatjuk, hogy közelebb állunk a zöld fényhez, mint a sárgához. Az eszköz Az eszköz célja az, hogy egy megbízható rendszer dolgozzon ki, amely a főigazgatóság tevékenységi jelentésére épít, és persze épít a delegációk információira is, és így hozzájárul ahhoz, hogy a projektek jól működjenek. Persze nekünk is a zöld fény a célunk, de nem szabad felelőtlenkedni. Egy szóval, még egyszer mondom, hogy ezek a hiba százalékok csökkennek, és a DPI indikátorai azt kell, hogy mondjam, hogy jobb helyzetben vannak. Az abszorpciós kapacitás is jobb. A DEFCO portfóliójában lévő hibák csökkentek, tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy a rendszer jobban működik, ilyeténképpen deduktívan kimondhatjuk, hogy az indikátorok is jó szerepet játszanak. Pitikáján kollega. Köszönöm szépen. Äh, mit, mit Geyer kollega, nem Pitikáján, hanem Geyer kollega. Nos, tehát köszönöm szépen. Magam is azt gondolom, hogy ezzel a kérdéssel részletesen kell foglalkozni. Meghökkentem, amikor egy német hír egy heti labban egy cikket olvastam arról, hogy az Európai Unió külügye tevékenységének mintegy 50%-a értelmetlen volna. Ezt írta le ez az ez alap. Erre fel felvettem a kapcsolatot a bizottsággal, és elmagyaráztattam magamnak ezt a rendszert. Intenzívebben kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, hiszen hogyha a dokumentumok titkot nem magyarázná meg a bizottság, akkor ez félrevezető volna. Nem baj persze, hogyha a bizottság egy picit megijed, azt hiszem, hogy ezért kapják a jó fizetésüket, de ez a beszámoló a fejlesztési segély területén dolgozó civil szervezetek körében, amelyeknek kom- főhadiszállásuk Brüsszelben van, komoly aggályokat keltett a tekintetben, hogy a fejlesztési vagy az nemzetközi együttműködés veszélybe kerül-e vagy nem. Hogyha tehát arról beszélgetünk itt, a bizottság egy igazgatási eszközéről beszélünk. Tehát jelzem, hogy ez egy előjelző rendszer, ezt ismerem még a magán életemből, illetve hát az előző hivatalos életemben, mielőtt képviselő mondtam, vol, lettem volna. Tehát ez azt mutatja, hogy hol kell pontosítani, vagy fellépni, hogy egy kár eset létrejöttét megakadályozzuk. Ebből arra következtetni, hogy az EU projektjeinek nagy része a csőd előtt áll, teljesen téves következtetés és természetesen minnyájunknak az az érdekünk, hogy csökkentsük a hiba százalékot, és az is az érdekünk, hogy az Európai Unió lehetőség szerint optimálisan és a legjobb eszközfelhasználással dolgozzon céljai érdekében. De ezen a területen felelősség teljesen kell fellépnünk, és óvatosan kell bánnunk a dokumentumokkal. Olyan eszközökre van szükségünk, amelyekkel a politikai célok teljesültét tudjuk ellenőrizni, hiszen a politikai célok tekintetében az Európai Bizottsággal egyetértünk legalábbis azt hiszem. És érdemes volna megakadályozni, hogy még rosszabbnak állítsuk be a közvélemény előtt a helyzetet, mint az valójában magam, hiszen ennek a dolgok feketére festésének a politikai mellékhatásai áthidalhatatlan következményekkel járnának. Well, I think that this uh, can bring us quite far away. I mean, I... Teljesen egyetértek. Manapság ez a fajta érvelés különösen releváns. Nagyon is tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen támadások érik a fejlesztéspolitikát, hiszen a rövidtávú érdekek, amelyek egyébként teljesen megalapozottak, némileg nyomást gyakorolnak arra, amit hosszú távon tenni kívánunk. Néha nagyon nehéz megmagyarázni, hogy az oktatásba és az egészségügybe való beruházás a legszegényebb ö, szegletében Malinak például fontos az irreguláris migráció, illetve illegális migráció elleni küzdelemben, hiszen ez közvetlenül kihatással lehet az utóbbira. Ez csak egy példa arra, hogy milyen nyomás árul arra, amit teszünk, és végeredményben ez egy olyan narratívát is szül, amely úgy állítja be a fellépésünket, mintha az rossz lenne. Fontos tehát, hogy mindent a kontextusban lássunk. Teljesen egyetértek. Ez mind-mind releváns az átláthatóság szempontjából és a menedzsment eszközeink szempontjából. Mindenképpen biztosítani kell persze, hogy a arány csökkenjen. Teljesen egyetértek, ennyit tudok válaszként elmondani. Ha megengedik, elnök asszony, Úgy tudom, hogy 2014-15-ben az Európai Parlament júliusban megkapta az adatokat, miután a biztos jóvá hagyta az átfogó jelentést, nem tudom, hogy ez öne, elége önöknek, de ha jól tudom, önök megkapták ezeket. Igen, ez valóban így van. A gond a bizalmasság és az, hogy mindent mindenki bizalmasnak minősít, noha ez egyébként nincs is összhangban az közé megállapodással, amely a, bizal- a bizalmas dokumentumokról szól. Éppen ezért olyan nehéz számunkra ezekkel a dokumentumokkal dolgozni. Szerintem ezekre a dokumentumokra szükség van, mert ezek a dokumentumok azok, amelyek egyszer végre elmondják azt, hogy mi is konkrétan a helyzet az adott országban. Ezek az egyetlen dokumentumok, amelyekből kiolvasható, hogy a programmenedzsment hogyan zajlik. Sajnálatos, hogy nekünk magunknak kell ezt kisilabizálni, önök ezt nem teszik meg. Érdekelne, hogy az idén mihez kezdtek ezekkel a jelentésekkel, és hogy mi történik ezekkel a projektekkel. Persze mindig is világos volt, hogy ezek csak pillanatfelvételek, és ezek a dokumentumok órákon át tartó ülések eredményeképpen jöttek létre, azzal, hogy azokat utólag korrigálták, és így tovább, de szerintem végre beszéljünk nyíltan, ne hazudozzunk egymásnak csak azért, mert félünk az Európa ellenes erőktől, hogyha a harmadik országokban ezek a projektek nem működnek, és sok a probléma, sok a késedelem, és ezek persze nem szerepelnek a hiba arányban, egyébként szerepelniük kellene benne, akkor Hogyha ezt megtennénk, akkor nagyobb nyomást tudnánk gyakorolni az irányban, hogy a projekteket mielőbb sikeresen lezárjuk. Tudjuk, hogy nagyon nehéz a helyzet sok országban, de azt is tudjuk, hogy jobb eredményekre van szükség, és ez a szakbizottság nagy többségében pontosan ezt tűzte ki célul. Hogyha nem tudunk eredményeket elérni, akkor az, aztán végképp a fejünk közvágják majd, hogy pénzt költöttünk erre. Tehát a kérdés az, hogy önök a jelentésekben szereplő adatokkal mihez kezdtek? Több mint 120 jelentésről beszélünk, és ezek a jelentések nyilván nagyon nehezen feldolgozhatóak, mert az adatformátumok is folyton változnak, de hogyha az adatokkal dolgozunk, feldolgozzuk őket, akkor nagyon érdekes dolgokat lehet levezetni ezekből és ezek az információk egyáltalán nem a fejlesztéspolitika ellen irányulnak a célnak, annak kell lenni, hogy jobb eredményeket érjünk el, hiszen mindannyian tudjuk, hogy itt gond van, és jó lenne, ha nem csak én látnám így, hogy itt gond van. Főigazgató úr, tessék! Eltekintve attól, hogy azt mondtam, hogy mindannyian elkötelezettek vagyunk a bizottságban, magamat is beleértve, hogy javítsuk az eredményességet, Egy különösen kritikus helyzetről van szó, területről van szó, az Európai Parlament mindig nagyon bírálja ezt a területet. Persze lehet erről vitázni, de ha már vitázunk, akkor fontos, hogy ezt minden politika területre kiterjesszük, és minden prioritásra. Ami a jelentéseket illeti, szívesen nem megnézem ezeket önökkel, és a szakbizottsággal is szívesen megvizsgálom azt, hogy hogyan tudjunk javítani a helyzeten, de azért azt is lássuk, hogy ezek belső jelentések, amelyekre alapozom én a saját belső, az én saját tevékenységi jelentésemet. A jelentésekben szereplő információk gyakorlatilag szerepelnek a végső jelentésben, a tevékenységi jelentésben, de persze, hogyha önök számára egyszerűbb ezekkel dolgozni, és a parlament számára is egyszerűbb, hogy ezt a rengeteg dokumentumot végigolvassák, hogy jobban meg tudják érteni a helyben uralkodó helyzetet, és azt, hogy az elköltött pénz és az eredmények között milyen kapcsolat áll fenn, akkor természetesen szívesen együtt dolgozunk önökkel de azért ennek van egy korlátja is, egy éves tevékenységi jelentés készül évente, ha minden egyes jelentést önök megkívánnak vizsgálni, amely alapjául szolgált az éves tevékenységi jelentésnek, akkor egy kicsit feje tetejére állítjuk az egész gyakorlatot, de értem, hogy mi az igényük. Mondanék egyébként egy példát, arra, hogy egyensúlyt kell teremteni. Ez a helyzet például a migráció területén. Elnézést, visszatérnék a kérdésemhez, megismételném azt, mihez kezdtek a jelentésekkel és a jelentésekben szereplő adatokkal. Mi ezeket belső ellenőrzésnek vetjük alá, a földrajzilag kompetens, illetve illetékes főigazgatónak továbbítjuk az adatokat, és hogyha valamilyen fenntartással kell élni a végső jelentésben, akkor ezt meg is tesszük, meg is fogalmazzuk. Ez egyfajta hasznos eszköz a belső ellenőr számára. És nem hasonlítják össze az összes, um, külön, um, az összes jelentésekben szereplő projektre vonatkozó, projektekre vonatkozó adatokat? Csak azért, hogy lássák például, hogy hogyan alakul a delegációvezetők általános teljesítménye. Ezt megteszik? Igen, meg megtesszük, persze. De először a pénzügyi menedzsmentre vonatkozó mutatókat hasonlítjuk össze, aztán megteremtjük a kapcsolatot az eredménnyel is, számszerűleg, de szükségszerűen ebben a keretben. A projektek értékelése, ez egy szélesebb kontextus, egy szélesebb keret, ez a legfőbb eszköz, és ez minőségi értékelést is lehetővé tesz, nem csak mennyiségi összehasonlítást, ami a RAL-ban mutatkozik meg, és egyéb számadatokban. De hát akkor jó lenne, hogy az elnök azt mondja, hogy ezeket a dokumentumokat meg tudnák osztani velünk is. Ayala Sander kolléga a következő, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy az a probléma, amelyel most itt eh, szemben állunk, az az, hogy végül is eh, egyszerűen tönkretették a jelentéseknek a hatékonyságát, mert azt mondták, hogy nem szabad meg, vagy nem kell megjelentetni, hanem ez belső igazgatási eszközként szerepel egy pillanatfelvétel, amely vízcsengőket húz meg adott esetben. Hogyha azt mondanánk, hogy egyes országok zöld utat kapnak, senki nem hinné el, vannak kockázatok, minden tevékenység esetében legyenek ezek a spanyol, német vagy európai ö, civil szervezetek. Tehát figyel, tiszteletbe kell tartani minden egyes intézménynek az eszközeit. Ezzel sosem volt gond. A bizottság sosem gördített akadályt az elé, hogy belül, belül lássák, de ami már probléma, hogy úgy megjelentessük meg, mintha miénk lennének. Egy másik intézménynek a belső igazgatási anyag maga, hogyha az összes belső feljegyzéseinket, amik a frakciók között mennek, azokat állandóan közé tennénk, akkor minden nap címlapot alkotnánk a Spiegelen. És hát vannak olyan címszavak, amelyeknek nyilvánvalóan volt közük, a, a, a brit kollégákkal például. Hát erről van szó hogyha Vánzervizi úrnak nem nagyon van választása, a delegációk majd elfogadják, és olyan jelentéseket fognak készíteni, ami nekünk semmire sem jó, nem fogják megkockáztatni, tehát akkor nyilvánosságra fogjuk hozni, lesz egy nagyon jó eszközünk, ha képesek vagyunk a feltételeket tiszteletben tartani a fele vagy a kétharmad része az alapoknak gyakorlatilag kidobtuk a kukába, nagyjából ezt mondta, ez nem segíti az állampolgárokat és nem segíti megérteni, hogy hogy használják fel az európai intézmények a az eszközöket. Ön ragaszkodhat elnök asszony egy megoldáshoz, de itt egyszerűen egy igazgatási eszközről van szó. egy kicsit olyan, mint hogyha minden egyes alkalommal, hogyha valami hiba van, akkor azt mondanák, hogy a kancellár veszített. Hát ezt sose fogja mondani. Kedves képviselőtársam, én semmit sem tettem nyilvános, a DJ Defkóval zárt ülést tartottunk, a munkadokumentum nem volt fenn a webben, nem volt ez egy nyilvános dokumentum, és hogyha olyan dokumentumokkal, nem, nem, hogyha olyan dokumentumokkal, amelyeket megkapunk, nem dolgozhatunk, akkor legjobb, ha lehúzzuk a rólót. Senki nem vitathatja el béli jogomat, hogy a megkapott dokumentumokkal dolgozzunk, ezért választottat meg bennünket, legalábbis engem. Szárvam a képviselő, tessék. <clears throat> Yes, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mondhatnám azt, hogy na már megint itt tartunk, de nem ezt fogom mondani Ajala Szender asszony vetett eh, fel a populizmust, és ez a kulcs szó, azt hiszem, a, és megpróbálom ezt felhasználni. Nagyon eh, tragikus eh, véleményem szerint, hogy amit egyesek próbálnak ebben a bizottságban elérni, hogy ez már populizmus, mert pontosan az ellenkezője annak. Én teljes mértékben támogatom, amit az elnök a dokumentumokkal tesz, mert ez pontosan az ellenkezője. Megpróbáljuk a populizmusnak a lángjait oltogatni. Ezt próbáljuk, mert Manservizi úr adott egy példát Maliból. Ez az egész dolognak a lényege. Én teljes mértékben megértem, hogy lehetséges, hogy lehetetlen egy információt, adatot adni arról, hogy hogyan jártunk el a legszegényebb országok egyikében, Maliban, illetve hogyan segítettük a migráció visszafogását, és így tovább. Ez eddig nagyon jó, de hogy visszatérjek a populizmushoz, ami itt felvetődött, a nagy közönség, az európai adófizető valamennyien így is úgy is független attól, hogy a Spiegelbe ír róla vagy sem, hallanak valamit, és azt mondják, hogy megkapjuk-e azt a pénzünkért, ami járna nekünk. Ez az egyetlen dolog, ami értekli őket, és lehetnék én is populista, azonnal megkérdezhetném, és éppen meg is fogom tenni, csak a, az egész bemutatni. Meg tudja mondani, ha nem is a mennyiségi outputot, de mi a minőségi output, amit kapunk, amit mi, európai adófizetők kapunk például olyan delegátus, delegációval, mint Barbados. Most nem sorolom fel az összes, de miért vagyunk mi, miért vannak ott Európai Uniós tisztviselők Barbadosban? Miért vagyunk Bahamán, és mit kapunk a Vanatúban lévő kirendeltségtől? Ezek csak példák. Tudom, hogy webstreamelik, és remélem valaki nézi is. A generáldirektor, bitte. Főigazgató úr, tessék. You know, um, this will require, if you want... Amennyiben engedjék meg, hogyha így vagy úgy mindenképpen ezt ki lehet használni, de azt mondom, hogy Barbadosban vagy Vanautuban, ahol egyébként nincsen már delegációnk, mert regionálisan átcsoportosítottuk Fidzsibe, de Barbadosban például eh, van egy kezdeményezés annak érdekében, hogy támogassuk a COP21-nek a végrehajtását ezen a kis karibi szigeten, hogy csökkenjen a kibocsátás és diversifikáljuk az energia eh, termelést eh, nemesebb energiatermelésekre. De ugyanez van más szigeteken is, ahol a mezőgazdasági termelést, amit korábban az Európai Unió támogatott a cukoregyezmény keretében, azt segítjük azért, hogy legyen esélyük arra, hogy versenyképesek legyenek. De vannak más országok, mint Barbados, vagy talán nem Barbados, de mások, nagyon egyszerű, vagy könnyen lehet ott segíteni őket a fenntartható gazdaság megteremtésében például azzal, hogy a társadalmi különbségeket csökkentjük, mert a nagy különbségek instabilitáshoz vezethetnek. De hogy csak a... De nagyon szívesen vitatnám én ezt meg részletesebben is. Köszönöm szépen, de pontosan erre van szükségünk, és ehhez még akkor hozzátenném, a teljes átláthatósága mindennek, amit teszünk, az nagyon fontos, valamennyien egy hajóban nevezünk, száz százalékig legyen minden világos átlátható. Köszönöm. Stechovský kolega, majd az előadó. Vážený pane generální řediteli, já se nebudu pouštět Főigazgató úr. Nem akarnék én belebonyolódni ebbe a vitában, de észrevételem, arról, hogy Barbadosról Fidzsire költöztek át, hát némiképpen megmosolyogtató, már bocsánatot kérek, már elnézését kérem. Nem kétlem, hogy kitűnő munkát végeznek. Én Mongóliában jártam, és azt kell, hogy mondjam, megbizonyosodta róla, hogy az Európai Unió remek munkát végezott. Sok pénz áramlik Mongóliába. Sok mongol állampolgár dolgozik az Európai Unió egyes országaiban. Ráadásul nincs a Mongóliában képviseletünk. Nem akarok én kritikát gyakorolni. Tudom, hogy vannak jobban, vannak rosszabbul működő európai képviseletek, és van egy némely, amely tényleg elképesztő. Van olyan, hogy pénteken nem is lehet már felhívni a képviseletet, mert búvárkodnak az európai képviselők, a európai köztisztviselők, akik képviselik az Európai Uniót. Mit akarok ezzel mondani? Egy stratégiát kellene elfogadni, egy stratégiai tervet, hiszen európai adófizetők pénzével van itt dolgunk. Nem lehet általános mondatokkal megelegednünk Kérem, szálljon ránk több időt, akár azt is mondhatja, hogy nem tud most azonnal válaszolni, de akkor írásban várjuk a válaszát. Én úgy gondolom, hogy legyen tárgyszerű ismét ez a vita. Az elnökünk semmilyen titkos dokumentumot nem publikált, hanem egész egyszerűen azokat az éves jelentéseket, amelyeket az Európai Unió delegáció vezetői kell, hogy elkészítsenek, értékelte ki. Nem látom, hogy bármilyen titkosítási szabályba ütközne ez. Az EU delegáció vezetőinek az egyik feladata éppen az, hogy megvizsgálják a helyzetet, és megvizsgálják, hogy az európai átutott pénzekkel mi történik náluk. Néhány évvel ezelőtt úgy állt a dolog, hogyha megkérdeztem egy EU delegációban, hogy mi történik a fejlesztési segéllyel, akkor a diplomaták egész egyszerűen nem is tudták, hogy mi történik abban az országban az Európai Uniós pénzekkel, ahol akreditáltak voltak. Úgy gondolom tehát, hogy egységességet kell tenni az európai politikákat minden területen koherensé kell tenni a pénzek elköltözését. A DG Defco azt mondja, mi itt Brüsszelben vagyunk, mi más szervezetek bekapcsolásával értékeljük a helyzetet. A főigazgató meg azt mondtam, hogy a pénzek 50%-át ENSZ szervezetek segítségével költjük el, 10%-át a világbankkal. Az Európai Unió nem is tagja az ENSZ-nek, a tagállamok tagjai az ENSZ-nek. Ennek ellenére a mi költségvetésünket költjük itt el, és éppen ezért nem győzöm elég hangsúlyosan mondani, tudni akarom, hogy megfelelően használják-e fel a pénzt. Ez pedig most legyen ébresztő, legyen riadó mindenki számára, akarjuk tudni, hogy a pénzeket mire töltik el, és hogyha javítják a pénzek elköltését, annál jobb. És hogyha most egy-két civil szervezet elkezd panaszkodni, mert a, kiderül, a, hogy um, hogyan tevékenykednek és hogyan manipulálnak a pénzekkel, ezt nem ellenzem. Szerintem lassan fejezzük be ezt a kis vitát. Manzervizi úrnak még megadom a szót röviden. Ami Mongóliát illeti, és a delegáció létrehozását az LKS-beli korábbi kollégámnak adnám meg a szót, aki jobban be tud erről számolni. Ami az együttműködést illeti, azt tervezük, hogy a pekingi munkatársamat áthelyezzük Ulánbátorba, azért, hogy jobban átlássuk a helyzetet, és jobban láthassuk, hogy hogyan költjük el a pénzeket, de hát nyilván Egyensúlyt kell teremteni a költségek és az eredmények között, ez teljesen világos. Ami a nemzetközi szervezeteket illeti, egy tesztet fogok alkalmazni a hozzáadott értéket, illetve nem pedig a könnyű kiadásokra vonatkozólag, de sok példát említhetnék. Élelmiszerválság néhány évvel ezelőtt mindannyian élénken emlékszünk rá, az ensz dolgoztunk partnerként, és ez kulcsfontosságú volt a tekintetben, hogy megszüntessük az éhezést, Hogyha megnézzük a tuberkulózis, a malária elleni küzdelmet, itt is sokat tettünk, az éc és visszaszorulóban van a retrovirális gyógyszerek jobban működnek. Ezzel előbbre jutunk. Nem mondom azt, hogy erről nem lehet vitázni, de az éves tevékenységi jelentés esetében azt hiszem, Mindenképpen látni kell azt, hogy bár szívesen segítek önöknek a munkájukban, és szívesen megvitatom önökkel a részleteket is, nem lehet egyszerűen a fejére állítani ezt a gyakorlatot. Nem a delegáció felel ennek a parlamentnek, hanem a bizottság. Valamiféle mozgásteret azért fenn kell tartani. Annak érdekében, hogy megfelelő ellenőző standardokat alkalmazhassunk. Ha meg akarjuk nézni, hogy mindegyik delegáció mit tett, meg akarjuk nézni, hogy mennyi értéket teremtettünk a különböző projektekre költött pénzzel, az más kérdés. Vitassuk meg, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Hiszen mindannyiunk érdeke, mint ahogyan önök is elmondták, hogy megvédjük a hogy, hogy biztosítsuk, hogy a megfelelő hozzáadott értéket teremtünk a kiadásokkal. Persze a populistákat is látni kell. Közös érdekünk minden esetre az, hogy határozottak legyünk, meggyőzők legyünk, de az is, hogy felmutassuk, hogy ezek a kiadások relevánsok. Ez egy közös harc, azt hiszem, úgyhogy folytassuk az eszmecserét erről. Most felsoroltam néhány példát, de szívesen visszatérek még több példával. Genau, also value for money, das ist das, was wir hier zu... Jó, hát a, nyilván mi is valamilyen eredményt szeretnénk látni a pénzért cserébe. Haladunk tovább. A fehér elefánt itt a teremben, ha fogalmazhatok így, a migrációs kérdés, úgyhogy azonnal meg is adom a szót önnek, Rütte úr. Köszönöm szépen! elnök asszony, angolul folytatom, mert angolul készültem fel. Nagyon rövid szeretnék lenni. Ez az első alkalom, hogy most itt megvitatjuk, vagy legalábbis számomra ez az első alkalom, hogy most itt együtt megvitatjuk a DJ Home éves tevékenységi jelentését. 2015 mindenképpen fordulópont volt, mint a migráció, mint a biztonság szempontjából. A jelentés maga ugyanakkor a 2006, bocsánat, 2007 és 2013 közötti időszakkal foglalkozik, az ottani kiadásokkal, akkori kiadásokkal. Egészen röviden az éves tevékenységi jelentésemben három fenntartást fogalmaztam meg. Az egyik arra vezethető vissza, hogy a DJ Home struktúráját átalakították, Juncker úr ránk ruházta azt a feladatot és hogy a DJ Home-ban foglalkozunk biztonsági kutatásokkal. Így gyakorlatilag a kutatási főigazgatóságok egy feladatának egy részét átvettük. Reménykedtünk abban, hogy a Horizont 2020 majd segít nekünk abban, hogy kezeljük a hetedik keretprogram problémáit. A második fenntartás a következő. A megmaradó ö, hiba arány a közvetlen irányítású programok esetében. Itt is csökkent a hiba arány, igen jelentős mértékben, ez is valószínű, valószínűleg az elődöm érdeme, kb. 2% a hibarány. Itt is um, intézkedéseket foganatosítottunk a helyzet javítására. Én azt gondolom egyébként, hogy itt uh, kedvezményezettek egészen új köréről van szó, szakpolitikák új köréről, és képzésekre lenne szükség, hogy biztosítsuk, hogy a különböző dokumentumok megfelelnek a szabályoknak. A harmadik dolog pedig, amit mondani szeretnék, a hitelünkhöz kapcsolódik, a hitelesség kérdése. Az általam legjobban ismert tagállamban arra jutottunk, hogy a források nem kezelték megfelelően. Jelen pillanatban értékeljük a helyzetet, vizsgálódunk. Ez tehát a harmadik fenntartás. Vannak kulcsfontosságú teljesítménymérők, teljesítménymutatók is. A 2015-ös jelentésben szereplők egyébként eltérnek a jövő éviektől, változást eszközöltünk, és mindjárt el is magyarázom, hogy miért. Arra jutottunk, hogy az eddigi mutatók, indikátorok nem tudtak válaszsal szolgálni a kérdéseinkre, hiszen túlságosan mutatóak voltak, és nagy mértékben összefügtek az új programok eredményeivel. Ez tehát az általános helyzet, elnézést kérek Machado kollégától. Azt hiszem, ő lett volna soron előttem, de örömmel számoltam be a témáról. Igen, igaz, ön is Machado kolléga is, első ízben járnak nálunk, és már mindjárt ilyen szörnyű első benyomást keltettünk Celler jelentéstevő. Köszönöm szépen, köszönöm önnek is, örülte úr. A DJ Home-nak a munkája nagymértékben felértékelődött 2015-ben. Részben persze a menekült áradat miatt, a, a migránsok miatt, a terrortámadások miatt, Összesen 12,9 milliárd euró áll a rendelkezésükre, tehát növekedett a költségvetésük, a humán erőforrások területén is növelés történt, és a tevékenységi jelentés az európai migrációs agendát, a hotspontok létrehozását és a, a határokra vonatkozó csomagot is említi, mint feladatköröket, és egyebeket is. Ön főigazgatóként elégségesnek tartja ezeket az erőforrás növekedéseket, illetve növeléseket tekintettel a menekültügyi válságra. Van, aki azt mondja, hogy a menekültügyi válság ugye lecsengőben van, mások szerint pedig egyáltalán nem. Hogyan értékeli az eddig elért eredményeket? És mit gondol a mobilitási partnerségek számáról, illetve a Mobility Partnership Facility létrehozásáról említette, hogy két alap esetében értek fenntartással, a harmadik országbeli állampolgárok integrációjára létrehozott alap az egyik, a másik egy németországi alap. Szignifikáns hibákra voltak visszavezethetőek ezek a fenntartások a rendszerben. Ugyanakkor kifizetések egyenlőre nem történtek ezek esetében. Melyek azok a tagállamok, ahol még mindig magasabb a hiba arány 2%-nál? Németországban milyen hibákat tapasztaltak? Hogyan változtattak a helyzeten, hogyan orvosolták azt, és milyen következtetéseket tudtak levonni tekintettel a német kormány menekültügyi válságkezelési lépéseire. Beszélt arról is, hogy a költséghatékonysági mutatón változtattak. Jó lenne, hogyha szólhatna még néhány szót a hatékonyság kontrolljáról, ellenőrzéséről, úgy, ahogyan ön azt elképzeli. És mit tud mondani a kötelezettségvállalások és a kiadások kifizetések közötti hézagról, űrről, amely ott tátong. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Talán németül válaszolnék a feltett kérdésekre. Először is, ami a foganatosított intézkedéseket illeti, úgy hiszem, hogy az Európai Bizottság a menekült válságra, de a biztonsági unióra is összpontosított az elmúlt 12 hónapban. A főigazgatóságon belül körülbelül 150-nel nőtt az álláshelyek száma. Az összes többi főigazgatóságban csökkentések zajlanak, eközben nálunk nőtt az álláshelyek száma, és az elkövetkezendő napokban, hetekben is látják majd, hogy nagyon intenzíven megerősítik az ügynökségeket is. Ezeket egyébként nem is említettem eddig, ez is fontos kérdés már pedig. Összesen hat ügynökség dolgozik ezen a területen. Europol, EASO és Frontex, csak hogy a legfontosabbakat emeljem ki. A Frontex kapcsán is nagymértékben nő a büdzsé. Ez azt eredményezi, hogy körülbelül ezer munkatársunk lesz a Frontexen belül 2020-ig jelen pillanatban az Európolt is megerősítjük jelentős mértékben, és az EASO esetében is azon vagyunk, hogy ez megtörténjen. A szabályozás változtatásán dolgozunk jelenleg. Azt mondanám, hogy nagyon gyorsan szaladunk, de nem vagyok biztos benne, hogy elég gyorsan szaladunk-e önök parlamenti képviselőként is nagyon jól tudják, hogy sok területen a tagállamok is arra ösztökélnek bennünket, hogy nemzeti szinten váljunk aktívvel. És így itt most eljutottam a hotspotokig, amelyeket önök is említettek. A hotspotok vagy fogadó központok gyakorlatilag egy olyan intézkedés, a létrehozásuk egy olyan intézkedés, amelyel a tagállamokon akarunk segíteni, hogy meg tudjanak birkózni a menekültügyi válsággal. Menekültügyi szakértők, határvédelmi szakértők, rendőrök, őket mind-mind mobilizálni kell. Várhatóan az elkövetkezendő hetekben készül egy jelentés az Európai Számbevőszék részéről, amely megvizsgálja az olaszországi és görögországi hotspotokat, fogadóközpontokat, és biztos vagyok abban, hogy ebből is le kell vonnunk majd a tanulságokat a téma kapcsán. Egy nagyon érdekes eszközt hoztunk minden esetre létre, amely messze meghaladja azt, amit, amit az ember eh, elvár normál esetben az Európai Uniótól. Ami a mobilitási partnereket illeti, Szerintem a jelentésből is kiviláglik az, hogy ezek a partnerségek mennyire megerősödtek, és megnőtt a számuk. Egy másik szakaszban vagyunk most már azonban, és lehet, hogy a kollégám jóval többet tud erről mondani, egy olyan szakaszban vagyunk, amikor megpróbáljuk a migrációs politikánkat és a külügyi politikánkat egészen másképpen alakítani, mint a mobilitási partnerségekkel tettük. A kompakt fogalmat használjuk itt általában, megpróbálunk egy integrált, holisztikus politikát kialakítani a harmadik országokkal. Megpróbáljuk az összes EU-s szinten és tagállami szinten rendelkezésre álló eszközt bevetni, annak érdekében, hogy a harmadik országokkal egy másfajta migrációs partnerséget alakítsunk ki. Az alapvető elgondolás azt hiszem már eddig is megvolt, de sokkal, sokkal jelentékenyebb az, amit most teszünk. Joggal hangzott el, hogy vannak hiányosságok a németországi alapok kezelésében, ez 2015-ben nem volt kihatással a pénzügyekre. Jelen pillanatban értékeljük, vizsgáljuk a jelentéseket, és a német partnereinkkel is meg kell majd beszélnünk azt, hogy hogyan kell majd korrigálni a költségvetést annak érdekében, hogy az EU-s költségvetést is megvédjük. Három további ország is érintett volt, de itt a de minimis szabály érvényesült, Csehország volt az egyik, Lengyelország a második, és Franciaország a harmadik. Azt hiszem, ezzel szinte az összes kérdésére válaszoltam. Nem, itt még van egy kérdés. A számokban mutatkozó különbség. Jelentősen nőtt a shared management, a közös igazgatás szerepe már most olyan programokról beszélünk, amelyről majd a 2016-2017-es tevékenységi jelentés sem során kell majd beszámolnom, de hát látni fogjuk, hogy a shared management rendszerének elején általában sok tagállamban nehézségek vannak, fel kell állítaniuk a hivatalokat, a hatáskörre rendelkező hivatalokat, tréningprogramokat programokat kell kialakítaniuk, ezeket intenzíven készítjük elő a tagállamokkal, tehát valószínűleg hasonló jelenséggel állunk szemben, mint más programokban, ahol az shared management elindult, útjára indult. Ezeknek a hatóságoknak, mondjuk a belügyminisztériumi szerveknek először meg kell tanulniuk, hogy hogyan lehet megfelelően bánni az EU pénzekkel magam is jelentkeztem egy kérdéssel. Hogyha megnézzük az önök területén jelentkező programokat, akkor csodálkozhatunk, hogy milyen alacsonyak az összegek. Van-e valamilyen terv arra vonatkozólag, hogy ezt megváltoztassák, vagy így marad -e ez? Azután a fejlesztési programok újonnani orientációjáról beszélt. Mi is azt kérjük, amellett kardoskodunk, hogy jobban kapcsoljuk össze a programokat. Menzer vízi kollega az ön programjához képest milliómos, milliárdos. Szóval kérdezem, hogy a DG Neo, az EAD, tehát a külügyi szolgálat és a DEFCO főigazgatóság közötti együttműködésben mennyire tudja ön, önök, mennyire tudják befolyásolni a munkát és a terveket. Köszönöm, hogy most már kettő ketten vagyunk, örülök, hogy ketten vagyunk itt, talán így ketten tudunk majd megfelelően válaszolni ezekre a kérdésekre. Ami a programok számát illeti, a 2014-2020-as időszakban a programok számát radikálisan csökkentettük. Most már csak két programunk van. A migráció és, és, és integrációs alap, és a security alap. Persze az ellátmány, az alapok pénzzel való ellátottsága is jelentősen nőtt. Így, tehát most már több mint 12 milliárddal gazdálkodunk, felszeg majd aztán az ügynökségeket is ide kell ha számolnunk. Összességében azt hiszem, azt mondhatom, hogy egy olyan irányba mozgunk, ahol jól tudjuk felhasználni az eszközöket. Ami a harmadik államokat illeti, azt mondhatom, hogy én korábban a bővítési főigazgatóságban dolgoztam, de azt mondhatom, hogy az együttműködés a főigazgatóságok között kitűnő, nem is lehetne jobb. Szorosan együttműködünk, és persze úgy áll a dolog, hogy az eszközök és a források tőlünk és a DEFCO-ból, illetve a DEFCO-tól és a DG Home-tól egy picit, a DG Home-tól származnak, de főleg a DEFCO-tól. Persze, mondjuk a DG Home mondjuk egy megvalósíthatósági tanulmányt finanszíroz, de voltak éppen a pénzt tőlünk, és a külügyi szolgált lattól származik javarészt. Egyeztetünk, és megosztjuk a munkát. Néha Mogherini, néha Avramopoulos, néha Hán biztos az, akik azt mondják, hogy ide megyünk, tárgyalunk, és hogyha tárgyalunk a bizottsági szinten, vagy az Európai Külügyi Szolgálat tárgyal, akkor néha Manzevilszi úr megy velük, vagy én, egy szóval a főigazgatóságok közötti együttműködés sokkal jobban működik, mint gondolná az ember. Hogy képzeljük ezt el a programok? Előre meg vannak határozva, az elosztás világos, a komitmentek megvannak. Hogyan, mikor számolhatunk azzal, hogy a pénzeszközöket is átcsoportosítják, hogy jobb legyen az együttműködés a főigazgatóságok között? hogyha ha hozzátehetem, mert nagyon sok a közös tapasztalatunk ezzel kapcsolatban, csak hogy egy példát adjak. Ugye volt itt a mobilitási partnersége való talás. A, ez tulajdonképpen a a Mobility partnerségnek az unokájáról van szinte szó. Itt arról van szó, hogy két típusú igényt próbálunk összeegyeztetni. Harmadik országoknak jobb lehetőséget adunk a mi térségünkhöz való hozzáférésre, egy hagyományos részem módon, például vízumkönnyítéssel, nem véletlenül van az, hogy ez a mobilitási partnerségnek nincs úgymond költségvetése, hanem ez kapcsolódik mind a fejlesztéséhez is, az országban ö, lévő hiányosságokat segítjük megoldani, például az oktatás az egyik jellegzetes, ugyanakkor pedig a határon történő ö, azonosítás. És hogy, hogy mondjak egy másik példát, ami elfogadja a ö, címlapokat a, re, a reguláris, az ö, legális be, be, migráció. A DG Home-nak kell megvalósítania azt, hogy a, amit mi teszünk ezekkel a fejlesztési pénzekkel, amikor ezek az emberek már az országban vannak, megérkeznek, akkor segítünk nekik, hogy a, a társadalomba bein tudjanak illeszkedni, hogy képzést kapjanak, mert mindenkinek gyakorlatilag kudarcos története van tehát itt egy kontinuitást biztosítunk, utána pedig visszaküldjük őket, és követjük őket. Amikor ezek az emberek kiszállnak a repülőből, azonnal gondoskodunk róluk, hogy aztán megtalálják a helyüket. A pillanat DG Home-hoz tartoznak a migrációs összekötő tisztek. Ez nem fejlődéshez kapcsolódik, de mégis egy olyan funkció, ami kell ahhoz, hogy ezek a, az áramlások kezelhetőek legyenek. Ez egy adminisztrációs kapacitást is jelent, de ehhez viszont szükség van az adott országban, Maliban, Nigerben, Szenegálban és egyéb helyeken, hogy megfelelő határ ellenőrzési rendszer működjön tehát megpróbáljuk ezt a szinergiát kihasználni, és ez véleményem szerint sokkal jobb kontinuitást enged. Tehát ezek a nem az eszközök vezérelnek, hanem a célkitűzések vezérelnek. De egyszerűen ez egy példa, amit így fel tudok hozni. Just perhaps, um, uh... Esetleg még annyit tennék hozzá ehhez, különböző helyeken próbálunk különböző politikákat megvalósítani. Politikát nem lehet úgy dolgozni, hogy az ne legyen testre szabott. Ha megnézzük Törökországot, a megállapodást, van ez, valamennyire hasonló ahhoz, amit például kompaktal próbálunk elérni, de mégiscsak más, mert egy egész más környezetben ö, mozgunk. Tehát mindezekben a politikákban, amiket eddig is ö, kidolgoztunk, próbáljuk a migrációs politikát a külkapcsolatokkal, a fejlesztési politikával, a bővítési politikával összekapcsolni, és ez történik jelenleg is, és egyes esetekben valamikor tévedünk, vagy nem jól csináljuk, de ha semmit nem teszünk, akkor szerintem sokkal rosszabb lenne a helyzet. Köszönöm, megadom az előadónak a szót. Köszönöm a válaszaikat egy kérdésem volna csak, amely visszautal az előbb lefolytatott vitára. Létezik az európai költségvetésen kívül egy alap, az európai fejlesztési alap, amely több éves regionális programokkal dolgozik is. Azt állapítjuk meg mindig újra, hogy az erős migrációs mm, helyzet miatt a program végrehajtása nehézségbe kerül. Nem lehetne tehát ezt az alapot is jobban felhasználni annak érdekében, hogy segítőleg lépjünk fel azokban az országokban, ahol a belső migráció vagy erős, vagy ahonnan menekülnek az emberek, segítsünk ezen alap felhasználásával. Egy rövid pontosító kérdést teszek fel az Európai Unión belüli regionális alapról beszél, vagy az azon kívül is. Az AKC országokat szolgáló európai fejlesztési alapról. Ez részint az African Trust Fundba került átvezetésre, de úgy gondolom, hogy itt még zajlik a programozás folyamata. Well, I mean, this, this instrument has been set up after Ezt az eszközt Vallettában fogalmaz, fogadták el annak érdekében, hogy két célra adjunk választ. Egyrészt az illegális migrációs, az embercsempészeti jelenségére rövid távú megoldást keresünk, és hosszú távon pedig a kiváltókokat gyógyítsuk, javítsuk. Ilyen módon tehát a belső fellépésünket másoljuk le itt is, eb- ezen alapeszközeinek felhasználásával az Európai Unióból ugye az illegális migránsokat vissza kell juttatni kiinduló országokba, de hogyha visszalépnek, ha vissza kitoloncoltuk őket, akkor mi fejlesztési szempontból törődünk velük. A nemzetközi szervezetek bevonásával, mint az IOM, vagy a helyi civil szervezetek, hiszen ők tudják, hogy mit lehet velük kezdeni hogy okt, tovább vagy átképezzék őket, szakképzési programba juttassák őket, vagy családokat találjanak nekik, illetve a saját családjukkal egyesüljenek, ez a legritkább esetben működik. És hát miért válnak az emberte csempészek áldozatává? Ezt kell tisztázni, és ezt az okot kell kiküszöbölni. Egy szóval az alap okokat kell megváltoztatni annak érdekében, hogy azon területek, azon országok, ahonnan a legtöbb migráns indul Európa fele, megszűnjenek, vagy enyhüljenek a migrációt kiváltó okok. Ezen dolgozunk, ez a célunk, ez a feladatunk. Novemberben elfogadásra terjesztünk be majd több projektet, az Európai Tanács számára bemutatjuk majd az értékelésünket, és itt majd az érvelésünkben kiderül, hogy ez -e a megfelelő eljárás, vagy nem. Jövői februárjában értékeljük a valettai, valettában hozott döntések végrehajtását, és minél többet vitatjuk ezeket a kérdéseket, annál jobb, de hiszen a végső cél az, hogy lehetőség szerint minél jobban csökkentsük a migrációt kiváltó okokat. Nagyon gyakran válaszolunk nem a helyzetre szabott válaszokkal. De itt valóban integrált módon akarjuk az egyes kiinduló országokban jelentkező problémák megoldását szolgálni. Köszönjük szépen! Még Makadu főigazgatónak adom meg a szót, önél szó, halászati és tengeri ügyek. Yes, uh, good afternoon. Köszönöm szépen. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, figyelembe véve az időt, csak a lényegre igyekszem koncentrálni, amiket szerintem érdemes megémlíteni ebben a szakaszban. Ami az Európai Tengerészet és Halászati Alapot illeti, nincsenek fenntartásaink összességében a tengerjogi a DG Marinnal elkészítettük az éves jelentést, és jelenleg egyetlen egy ügy van, ami még nyitott 2015-tel kapcsolatban. A mai napon az éves jele, tevékenységi jelentés Ben öt ö, fenntartás volt, de ezekből hármat töröltünk, és negyedik törlése is folyamatban van, tehát egyetlen egy olyan ügy maradt, amelyel kapcsolatban fenntartás még van. Ez a tagállam, amennyiben nem hozza meg a szükséges intézkedéseket, akkor nyilvánvalóan a megfelelő pénzügyi korrekciókat fogjuk alkalmazni a záráshoz. Második dolog, hogy általános képet felvázoljam, tavaly több mint 900 millió eurót fizettünk ki, ennek nagy többsége a 2007-13-as időszakra került kifizetésre az éves kockázatot, ami a jogosságot és a szabályosságot illeti 2,9 2,2 eh, eh, és 2,9 százalék közé tesszük. Ez volt 2014-re. Azonban további ellenőrzésre fog még sor kerülni a zárási eljárás keretében, tehát a zárást követően a maradék hiba az IFF programokra 2 százalék alatt lesz. Tehát jelen pillanatban ezek azok a pontok, amiket hangsúlyozni szeretném. Azt is elmondhatom, hogy a kumulatív maradék kockázat 2015 végén 0,76% volt. Folyamatosan van javulás, természetesen ezzel nem lehetek elégedettek, tovább kell forszíroznunk a javítást, amennyire ez lehetséges. Köszönjük a jelentéstevő következik. Köszönöm szépen. Köszönöm Mahádó úrnak ami a hiba arányt illeti, szép és jó minden, persze, de a jelentésében ön is azért említ néhány kivételt. Öt tagállamban, a Csehországban, Spanyolországban, Olaszországban, Romániában és Szlovákiában fenntartásokat jeleztek. Csehország, Románia és Szlovákia esetében főként a jelentősen megnövekedett hibaarányjal indokolják a fenntartást. Csehországban 2014-ről 2015-re 2,7-re emelkedett a hibaarány, Romániában 8,8%-ra emelkedett, Szlovákiában 1,3-ról 8,8%-ra emelkedett a hibaarány 2015-ben. Egyik tagállam sem korrigálta a hiányosságukat. Románia és Szlovákia esetében most mire vezethető vissza a fenntartás, és mikor várhatunk korrekciós lépéseket? A második pont, amit meg kell említenem a magam részéről, a halászati partnerségi megállapodásokra vonatkozik. Tavaly a számbevőszék külön jelentésében megfogalmazott ajánlásokat vettük át a mentesítési jelentésben. Regionális stratégiákra van szüksége szerint, és biztosítani kell, hogy a regionális stratégiákat és az EU-s finanszírozás más eszközeivel összhangban zajlik. Zajlanak itt a kifizetések, emellett a tényleges kifogott mennyiségre is figyelemmel kell lenni. Azt láttuk végül, hogy a kifizetések megtörténtek, nem érték el a szükséges mennyiségeket, és visszafizetésre utána azonban nem került sor. Emellett a számvevőszék a bizottságnak azt javasolta, hogy megfelelő eljárásokra van szükség, a licenc eljárásokra vonatkozóan, emellett a bizottságnak biztosítania kell, hogy a tagállamok alkalmazzák, használják a rendelkezésre álló adatbankokat, illetve az azokban szereplő számadatokat, frissítik. Kérdés, hogy a bizottság mennyiben tette eleget ezeknek a követeléseknek. Köszönöm. Először is köszönöm. Mrs. Zeller Köszönöm szépen, Zeller úr ami a bemutatott ö, ö, fenntartásokat illeti a ö, Cseh köztársaság a Szlovákiával kapcsolatban, nem volt kifizetés, függőben lévő kifizetési igény, tehát a főigazgatóság pontosította a pénzügyi korrekciókat. A cseh köztársaság pedig megtette a szükséges lépéseket a záráshoz. Szlovákia május 31-ig nyújtotta be az igényeket Románia, amely azt kértük, hogy nem csak korrekciót vég, hajtson végre, hanem egy akciótervet is készítsen a hiányosságok kezelésére, az irányító rendszerről van szó, az audíthatóság pedig felkérés kapott, hogy ezt vizsgálják meg, és ez pozitívan zárult. Tehát az egyetlen nyílt ügy, Olaszországgal kapcsolatos, amit említettem, és különösen az alapfelhasználással kapcsolat. Úgy tűnik, hogy itten különböző értelmezése volt annak, hogy milyen költségek, illetve hajókra számolható el. Tehát az volt, hogy a hajónak bizonyos ideig már használatban kell, hogy legyen, és itten az értelmezés nem egészen felelt meg és nem felelt meg a kritériumoknak. Az első eset az, az éves ellenőrzési jelentés volt Olaszországból, és véleményünk szerint nem volt tökéletes, teljes. Ezért kértük vissza, és további kérdéseket és korrekciókat kértünk, de azt reméljük, és meg is ígérték, hogy a zárójelentést a hónap végéig megkapjuk, vagy november elején legkésőbb, és meg fogjuk látni akkor, hogy szükséges-e Ö, Olaszország esetében jövő évre fenntartást ö, megfogalmazni. Ami a partnerségi megállapodást illeti, a számvevőszék azt találta, hogy azok az összegek, amelyek a forrásokhoz való hozzájutásra kerülnek elköltésre, nem egészen felelnek meg azokra a halaknak, amelyeket kifogtak. A partnerségi megállapodások rendkívül fontos eszközök az Unió számára, hogy nemzetközileg fenntartható halászatot segítsük elő. Miért? Azért, mert először is hozzáférést kapunk e harmadik országokban a halforrásokhoz, amelyek az európai flottáknak nagyon fontosak, de csak azokhoz a forrásokhoz jutunk hozzá, amelyekből felesleg van. Tehát nem azért megyünk oda, hogy túlhalászást végezzünk. Második eleme ennek a partnerségi kapcsolatnak, egy jelentős része az pedig ágazati támogatás, tehát segítjük a helyi halászati iparnak a fejlődését oly módon, hogy hosszú távon fenntartható módon tudják gyakorolni a halászatot. A kedvezményezett ország részéről mindig szeretnének, gyakran szeretnének több pénzt, és mi pedig a forrá, halforrásokhoz szeretnénk hozzájutni. Ez tárgyalás kérdése elemezzük az adatokat, és megpróbáljuk korrigálni, és megpróbáljuk levinni azt az összeget, amit a felesleges forrásokért kell fizetnünk. Nagyon őszintén megmondom, hogy azok az országok, amelyekkel tárgyaltunk és vizsgáltunk, vannak olyan partnereik, akiknek lehet, hogy az lenne, hogy az az összeg, amit mi fizetünk, az neki, ő nekiket már nem érdekli. Nyilvánvalóan vannak más országok a világ más részein, Ázsiában, amelyek nagyon szívesen átvennék a helyünket, és számukra a, pénz, a pénz nem is kérdés nem szabad ezt teljesen figyelmen kívül hagyni, és nem szabad, hogy a pénz. ezt tárgyalás kell folytatni, és meg kell találnunk azt a lehetőséget, hogy később tudjunk egy korrekciót végrehajtani, vagy a jövőben, de ez akkor érhető el, hogyha majd ez a partnerségi megállapodás lejár és megújításra kerül és ezt a dimenziót is próbáljuk beépíteni. Minden esetre fontos, hogy ne tévesszük szem elől, hogy itt nem kizárólag az értéket a pénzért elvet kell nyomon követni, hanem a fenntartható gyakorlatot, de ugyanakkor forrásokért is vegyünk oda, olyan forrásokért, amelyek feleslegben vannak, az országoknak persze más a perspektívájuk, a céljuk, és itt fontos, hogy valamikor egy kiigazítás legyen, hogy megfeleljen a felesleg és a hal mennyiség. Tehát jelenleg itt tartunk. Igen, be fogjuk vezetni ezeket, de majd nézzük meg, hogy mik lesznek a partnereink reagálása, amikor újra tárgyaljuk a megállapodásokat. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Más nem kéri a szót. Celler kollega az előadó. Egy észrevételem van. Mindig annak a vádnak vagyunk kitéven, hogy a modern európai halászhajók harmadik államok vizeit halásszák le, főleg a tonhalálományt. és hogy többet fognak halásznak ki, mint amit szabadna volna nekik. Japánban például a kék úszójú ton, tonhalért nagyon magas árat lehet kapni. Van-e bármilyen bizonyíték, amelyel az ilyen vádak ellen felléphetünk, és bebizonyíthatjuk, hogy a modern európai halászflották nem a kis Halászuk megélhetését veszélyeztetik, B. Bizonyíthatjuk-e azt is, hogy az illegálisan kifogott értékes halhús nem harmadik államok piacán, mint például Japánban adják el. Hogyan lehet tehát a kétkedőknek választodni? Yes, uh, indeed a very important uh, issue. Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, mindössze az két dolgot szeretnék hangsúlyozni. Először is a kékuszójú tonhoz hasonló halak, uh, és az a mennyiség, amit lehet lehalászni az importnál kerül ellenőrzésre, erre megvannak a az előírások és korlátok vonatkoznak ezekre. Természetesen mondhatjuk azt, hogy vannak korlátok, csak ezektől eltekintenek. Van ellenőrzés, Egyébként az Európai Unió az egyetlen, vagy azon kevés országok közé tartozik, amelyik a halászhajókat ellenőrzi még akkor is, hogyha nemzetközi vizeken halásznak. Nagyon sok ország van, ahol ezt nem teszik meg. Tehát az Atlanti-óceánon vagy a Csendes-óceánon halásznak, akkor is ellenőrzés alá kerülnek, tehát az Unió ellenőrzi őket nincsen hogyha valamiről tudomást szereznek, akkor ezt szóljanak, mert mindig nagyon oda kell erre figyelnünk. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttek. Hát, hogyha belegondolok, hogy honnan utaznak ide, rossz lelkiismeretem van, hiszen tudjuk mennyibe kerül az utazás, de azt hiszem, hogy az eszmecser önökkel nagyon fontos. Azt is meg szeretnénk önöknek mutatni, hogy a főigazgatóságnál és önöknél keletkező dokumentumokat mindig eh, nagy figyelemmel olvassuk. Kapcsolatban maradunk, nem állítom, hogy eh, hamarosan újra találkozunk, de jó munkát kívánok minnyájuknak. Köszönjük, hogy eljöttek. Folytatjuk a munkát a 11-es napirendi ponttal a számvevőszék 12 2016-os számú külön 2015-ös zárszámadás, vissza nem térítendő támogatások. Denis de Jong az előadó, Rimantas Sadugius az Európai Számvevőszék illetékes tagja ismerteti a külön jelentést. Először jár itt, jár itt nálunk, tehát üdvözöljük, meg is kapja a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagy öröm, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek önök körében, és bemutathatom a számbevőszék külön jelentését. These 30 seconds of mess <laughs> will not make us sit longer after 6 o'clock. Uh, le, le, let me continue, perhaps. Szóval folytatom. Nem kell nagyon sokat szólnom, hiszen az előadó egy munkadokumentumot készített elő, ez mindenki számára hozzáférhető, ez nagyon informatív, mi több minden alapvető kérdést felvet és megmutat. Figyelmüket a következőkre szeretném felhívni. Egy-két elv elvi fontosságú pontra szeretném felhívni a figyelmüket. Egyrészt az audit hatájára. Emlékeztetni szeretném önöket, hogy csak a menedzsment oldalt auditáltuk. Természetesen a támogatások az Európai Unió céljai elérésénél járnak fontos szerepet, ezek a támogatások, de a szociogazda, társadalmi gazdasági hatásait a támogatásoknak nem vizsgáltuk meg. Általános ügymeneti és igazgatási kérdésekre koncentráltunk. A másik kérdés, amit ki kell emelnem, az az, hogy öt ügynökséget választottunk ki. Számos ügynökség használja ezt a pénzügyi eszközt az európai szakpolitikák végrehajtása során. Mi magunk részéről a két legnagyobb és a két eh, legkisebb eh, kifizetőt és egy közepes kifizetőt választottunk ki, annak érdekében, hogy reprezentatív képet vázoljunk föl a kifizetések helyzetéről. Nem akarunk egyetlen ügynökségre sem mutogatni, újjal vagy mással sem, És nem akarok belebonyolódni egyes ügynökségek területén jelentkező ellentmondásos igazgatás kérdésébe, ez egy más meghallgatásra tartozna. Általános észrevételeket tettünk, amelyek úgy hiszem, hogy minden ügynökség és minden testület számára hasznosak lehetnek, nem csak az európai ügynökségek számára, hanem a tagállamokban működő ügynökségek számára is, amelyek a támogatásokat, mint pénzügyi eszközt használják. Következtetésünk az volt, hogy az ügynökségek a szabályokat legnagyobb részt betartották. Ez pozitív hír mindenképpen. Figyelembe véve, hogy milyen lélekülő szürkesége zuhant Brüsszelre. Ez legalább egy kis fény ebben a szürkeségben. Három legfontosabb tételt szeretnék kiemelni. Egyrészt a tervezés kérdését, a pénzügyi eszközök megtervezésének kérdését. Arra jutottunk auditunk során, hogy nem még a legmegfelelőbb eszközt választják a célok elérése érdekében támogatások nem mindig a leghatékonyabb formáját jelentik a támogatásnak. Néha közbeszerzés hasznosabb volna, és néha meg a még egyszerűbb megállapodások, például a szolgáltatói megállapodások volnának célra vezetőek. Ugyanakkor a szakpolitika kialakításának, megtervezésének szintjén szükséges arról elgondolkozni, hogy a támogatás e a leghatékonyabb eszköz. Persze vannak ügynökségek, amelyekre korlátozások vonatkoznak, hogy más eszközel éljenek, mint a grant, a támogatás eszközével, senkit sem vádolunk, senkit sem hibáztatunk, csak felvázoljuk, hogy milyen lehetőségük nyílnak meg. A második kérdés a végrehajtás fázisára koncentrál. Itt megállapítható volt, hogy egyes ügynökségek a pénzügyi rendelet hatáján belül tevékenykednek, de vannak ügynökségek, amelyekre saját pénzügyi rendelet vonatkozik, és itt bizonyos eljárások nem eléggé világosak, átláthatóak, ez pedig az azonos jogon való elbánás vagy azonos kezelés elvébe ütköző magatartáshoz vezethet. Néha pedig, mondjuk amikor szakértőket vesznek föl, egy-két roppant sürgető ügy elbírálására, nem elegendő biztosíték áll fenn a szabályokban az összeférhetetlenség kizárására. Néha persze nagyon szorít az idő, néha a rendeletek sem eléggé világosak, de javaslatunk az, hogy ezt a ellentmondást orvosolják. Auditoraink az audit jelentésben mélyrehajtó észrevételeket tesznek, amelyeket érdemes volna esetleg az ügynökségekre vonatkozó általános szabályokba is átemelni. Harmadsorban a monitoring, a nyomon követés kérdése nagyon fontos. Úgy gondoljuk, hogy a támogatási tevékenység sikerességét nem eléggé monitorozzuk, vagy követsük, követjük nyomon. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió jogalkotói itt többet tehetnének. Örömmel működünk együtt önökkel ezen a területen is. Összességében tehát azt mondhatom, hogy következtetéseink azt mutatják ki, hogy a megvizsgált ügynökségek szabályszerűen jártak el. Öt ajánlást fogad, ö, bocsátott, fogalmaztunk meg, és ezt a megvizsgáltak, az auditáltak egyetértenek velük, és alkalmazni akarják őket. És persze Köszönöm az előadójuknak a munkát, és természetesen mi a mentesítésre tesz, tennénk javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. 740 millió erőről beszélünk, Denis de Jung az előadónk, tessék. And also big thank you. Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm a számvevőszéknek és ezt a speciális jelentést. Több tekintetben is nagyon érdekes, figyelemre méltó, először is, mert az, agent, az ügynökségek decentralizálásra kerülnek, és az mindig külön figyelmet igényel, amikor az elszámoltathatóságról van szó, és e tekintetben szerintem jó, hogy ennek az öt ügynökségnek a külön auditjára került, került sor, ráadásul különböző méretűek is. Vannak olyan ügynökségek, amelyek nagyon sokat ököltenek, vannak amelyek sokkal kevesebbet, és a pénzügyi eszközőik is korlátozottabbak. A második dolog, amiért érdekes ez a jelentés, ez a különleges jelentés, mert eh, ráirányítja a figyelmet, amit a, általában a szám, eh, Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban, hogy egyfelől szeretnénk, hogyha eh, nem túl sok bürokráciával és administratív költséggel működő eszközeink lennének. Ezek jók az ügynökségeknek és a kedvezményezetteknek is. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy szükség szükség van az átláthatóságra, az érdekütközés elkerülésére, különösen amikor olyan ügynökségről van szó, amelyek eh, távol vannak Brüsszeltől, és éppen ezért eh, egy kicsit nagyobb figyelmet is érdemelnek. És gyakran beszélünk itt a eh, szakbizottságban arról, hogy fontos a pénzek elköltésével kapcsolatos teljesítménymérés is. Vannak kisebb feszültségek a különböző aspektusok között, csak hogy két példát e, e, említsek. Teljes mértékben értem, amikor arról van szó, hogy mindig ex ante vizsgálatot kell végezni arra vonatkozóan, hogy mit akarunk elérni, és mely eszközzel érhető el ez legjobban vannak ügynökségek, amelyeknek vannak lehetőségeik, hogy válasszanak az adomány, a kiszervezés vagy a közbeszerzés között de az ugye attól függ, hogy mit akarunk elérni. Ez az egyik megjegyzés a számövőszéknek. Ugyanakkor ez nem mindig így van. Tehát végül az eredményeket mérni a, nagyon fontos, méghozzá teljesítmény alapon. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ha azt mondjuk, mint amit a számvevőszék mond, hogy nem elég gyakran alkalmazzák a közbeszerzést, vagy nem azt választják, miközben tehetnék, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy az európai közbeszerzés nagyon hosszadalmas, nagyon sok lépcsője van, rengeteg adminisztrációt kíván, és adott esetben ellentmondás lehet a gyors fellépés és a közbeszerzés között. Különösen akkor, amikor vannak más lehetőségek, hogy például gyorsan lehet egy adományt vagy egy különleges eljárást lefolytatni a pénzügyi szabályoknak megfelelően, Természetesen a különböző érdekütközést el kell kerülni, és fontos az átláthatóság, de lehet olyan intézkedés, aminél adott esetben egy adomány, vissza nem térítendő adomány az jobb megoldás. Teljes mértékben támogatom a javaslatokat, de még e- két dolog ellen szeretném felhívni a figyelmet. Egyes esetekben nem az ügynökségnek kell lépnie, hanem a bizottságnak, mert vannak olyan ügynökségek, ahol nincs egyszerűen a lehetőség, mint visszanemtérítendő támogatást adni, és itten a bizottságnak kellene lefolytatnia a közbeszerzést, vagy más eszközt alkalmaznia. A másik észrevételem, hogy oda kell arra is figyelnünk, hogy milyen adminisztrációs költségek vannak, és az eljárások mennyire hosszadalmasak. Ez nem jelenti azt, hogy sokszor, eh, vagy különösen az ügynökségek esetében az elszámoltathatóság rendkívül fontos, és ez ide kell érteni a teljesítmény alapú jelentéstételt is. Ugyancsak a munkadokumentumomban vannak olyan bekezdések, amik remélem a mentesítésben is meg fognak jelenni. Köszönöm szépen, Stehovski kolléga. Köszönöm szépen. A számbevőszéknek szeretném megköszönni ezt a kiváló jelentést. Örülök, hogy hosszú idő után most már valami pozitívat hallhatunk önöktől. Mindig találunk azért valami bírálni valót, és szeretjük kicsipegetni a mazsolákat az ilyen jellegű anyagokból, mindig találunk valami változtatni valót. De egy dolgot azért szeretnék elmondani, a mentesítés egyfajta látásmódot igényel, ez a jelentés egy másik fajta látásmódot, és úgy hiszem, hogy ez a fajta perspektíva, ez a fajta látásmód nagyon hasznos a számunkra. Nagyon jól választ, választották ki a szóban forgó öt ügynökséget, mert ezek gyakorlatilag reprezentatívak az összes európai ügynökség szempontjából. Aki tehát kiválogatta ezeket az ügynökségeket, úgy gondolom nagyon jó munkát végzett. Köszönöm Denis de Jongnak is a munkát. Egész sor kérdést akartam feltenni, de ő a bevezetőjében már sok mindent megválaszolt. Hát legközelebb remélem alkalmam lesz feltenni a saját kérdéseimet, és reménykedtem abban is, hogy az ügynökségek képviselői is itt lesznek, nekik közvetlenül szántam volna néhány kérdést, de hát erre most nincs lehetőség, mert nincsenek itt. Akkor majd valamilyen más módon kell az ügynökségeket elérnem és feltennem nekik a kérdéseimet. Ez a jelentés nem meglepő eredményekkel zárult, ez is elhangzott már, a szakbizottságban már régóta foglalkozunk az ügynökségekkel. Régóta mondjuk a mentesítések kapcsán azt, hogy a legnagyobb gondot véleményünk szerint az ex ante és ex post ellenőrzések jelentik. Ezek célja elvileg az lenne, hogy a pénzek elköltését a lehető legátláthatóbbá tegyék. A kérdésem, és szívesen intézem ezt az ügynökségek képviselőjéhez, is, ha itt lennének, hogy miért ezt az eszközt részesítik előnyben a többiekkel szemben, és az ex ante ellenőrzések során hogyan biztosítják, hogy a pénzek elköltése hatékony és átlátható. Ez egy olyan ügy, amely a szívügyem lényegében. Más ügynökségek már javítottak az egyes eszközök alkalmazásán, vannak olyan ügynökségek is mindeközben, amelyek még dolgoznak ezen. Továbbá tudni szeretném azt is, hogy az ügynökségek az ex post eszközök, illetve ellenőrzések kapcsán már végére jutottak-e a finom hangolásnak. Sűrűn látogatom meg egyébként az ügynökségeket számomra, ez az egyik legfőbb probléma egyáltalán. És most az utolsó kérdésem következik, jó lenne, ha ebben segítségemre lennének. Hogyan tudják az ügynökségek biztosítani azt, hogy a támogatások valóban célra vezetőek, és segítenek az ügynökségeknek abban, hogy a politikai célkitűzéseket elérjék. Ön röviden kitérte erre, de számomra nem világos, hogy konkrétan hogyan használják fel a pénzeket. Jó lenne, hogyha az Európai Bizottság konkrétabban fogalmazná meg azt, hogy mit vár az ügynökségektől. Azt hiszem, ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Majd kiküldünk egy határidőt, és az ügynökségeknek is, és feltesszük nekik a kérdéseinket az életéges ügynökségeknek megküldjük írásban ezeket a kérdéseket. Én sem tartom szerencsésnek a helyzetet, de mivel egy horizontális jelentésről van szó, nem igazán elvárható, hogy mind a 38 ügynökség képviselője jelen legyen. Gájer kolléga következő. Köszönöm szépen. Nos, itt van a kezünkben a mentesítés eszköze. A mentesítés keretében persze feltehetjük mindezen kérdéseket az ügynökségeknek írásos formában, és ezt meg is kell tennünk, meg is kellene tennünk. Köszönöm szépen a számbevőszék munkáját, a számbevőszék jelentését, köszönöm Denis de Jongnak is ezt a rendkívül kiegyensúlyozott jelentést. Mint olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyeket én is osztok. Lényegében nincsenek is kérdéseim, talán néhány észrevétellel élnék, arra vonatkozólag, hogy mi költségvetés ellenőrzési szakbizottságként hogyan tudnánk a jövőben az ügynökségek témakörével foglalkozni. Először is. Nagyon dinamikus az ügynökségekkel kapcsolatos helyzet. Folyamatosan változnak a politikai prioritások, ennek megfelelően pedig új ügynökségek jönnek létre. Ilyen például a telekommunikációs szabályozással foglalkozó ügynökség, vagy az energetikai ügynökség, aztán vannak olyan ügynökségek, amelyek egészen új jelentőségre tesznek szert, gondoljunk a migrációs válságra, lehet, hogy a Frontex teljesen át is alakul ebben az összefüggésben. Mindez problémákkal járhat együtt, nem szükségszerű ez, de azért előfordulhat hiszen hirtelen máshogy kell kezelni bizonyos kérdéseket, vagy az ügynökségek feladatköre bővül, előfordulhat az is, hogy egy teljesen új ügynökséget kell létrehozni tapasztalatlan munkatársakkal, így előfordulhat, hogy hibákat követnek el adott esetben. Éppen ezért van értelme annak, hogy ezt a dinamikus változást szem előtt tartsuk, de el kell gondolkodni közösen mindeközben azon is, hogy hogyan tudunk az esetleg újonnan létrejött ügynökségeknek segíteni, vagy azoknak az ügynökségeknek, amelyek karaktere teljesen megváltozott. Nyilván ez nem a számbevőszék feladata, nem is erre gondoltam, de Zdehovszki kollégával egyetértek abban, hogy a bizottság feladata ez, a bizottságnak van elvileg áttekintése mindenről. Neki kellene gondoskodni arról, hogy hogyan lehet támogatni egy ilyen helyzetben az ügynökségeket. Ezért nem szép dolog, hogy a redeployment pool kapcsán a múltban az ügynökségeknek csökkenteniük kellett a munkatársaik számát. Az egyik ügynökség főigazgatójával elbeszélgettem, ő akkoriban épp egy szakértőt keresett egy adott területre vonatkozólag, a bizottság küldött neki egy ilyen szakértőt, eközben mi azonban a fejére koppintottunk, mondván, az Európai Parlament megállapította, hogy a közbeszerzési feladatokat csak úgy mellékesen végzik el az ügynökségeknél. Mi azt mondtuk, hogy fel kell venni embereket, közbeszerzési szakembereket, és aztán azt mondta nekem az illető főigazgató, hogy hát most választania kell, hogy egy szakembert vesz fel, aki a közbeszerzésekkel foglalkozik, vagy pedig valakit, aki a pénzügyi menedzsmenttel foglalkozik, mert mind a kettőhöz nincs meg az erőforrás. Tehát amikor az ügynökségekről beszélünk, és az ügynökségek humán erőforrásáról, akkor szem előtt kell tartani, hogy a legkisebb ügynökségeknek is általában célul tűzzük ki, hogy csökkentsék a munkatársak számát, mindeközben azonban azt mondjuk, hogy pénzügyi szakembereket is fel kell venni. És mindeközben követeljük persze azt is, hogy ha igazgatási feladatokat és, és hogy igazgatási feladatokat is ellátó embereket vegyenek fel, ne csak olyanokat, akik az ügynökség feladatait, egyéb feladatait látják el. Ezt azonban a tervezésnél figyelembe kell venni. Vannak egyébként régebbi ügynökségek, azok struktúrája egészen más, mint az újaké. Rendkívül bonyolult ez az egész, és hálás vagyok neked, Dennis, azért is, hogy felhívtad a figyelmet arra, hogyha változtatunk a szabályokon, és előbb-utóbb szükség lesz ilyen változásra, akkor oda kell figyelni arra, hogy az alapvető szabályozást is módosítsuk, hogy a követeléseinket végre is lehessen hajtani. Azt hiszem, ez feladat mindannyiunk számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tessék, parancsoljon. Szedzusz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mit tehetnék mindehez hozzám? Nagyon is értem, és egyet is értek Denis de Jung munkadokumentumában foglalt érvekkel. Nagyon fontosnak tartom, hogy nem a számvevőszék, hanem az ügynökségek, hiszen a számvevőszék csak az eszposzt elemzést végzi el, és ezt a munkát nagyon komolyan kell végrehajtanunk, és komolyan kell vennünk, dogmatikus módon, de minnyájunknak meg kell értenünk, hogy egyensúlyra van szükség. Az eljárások komplex voltam, és keménye voltam között egyrészt, másrészt az elérendő célok között. Néha az eljárás többe kerül, mint amennyit egy szakpolitikai területre lehet fordítani, tehát megfelelő egyensúlyt kell teremteni, hogy ne kerüljön többe a leves, mint a hús. Fontos a pontos fegyelmezett ellenőrzés, de a Európai Parlament, mint társ jogalkotó, szavára nagyon is figyelni kell. Magánszemélyként a legtöbb felszólaló gondolatával egyet tudok érteni, de hát persze, mindenki a saját maga munkáját végzi, a felelősségek, a hatáskörök elválasztása szintén egy olyan elv, amelyet tiszteletben kell tartani, annak érdekében, hogy hatékonyan működhessünk. Én bizony arra vágyom, hogy az Európai Unió világ egyik leghatékonyabb szervezete legyen. Köszönöm szépen a jelentést, köszönöm előadó úrnak a jelentést. Hát mi is így járunk el. Végezetül meg az előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, rövidre foghatom magamat. Minnyáján egyetérthetünk a mai következtetésekkel, de én ugyanakkor mind a bizottságnak, mind az ügynökségnek kiegészítő kérdéseket szeretnék majd eljutatni. Köszönöm szépen. Ezután majd közé tesszük a határidőket. Köszön, ezzel bezárjuk a nyilván, nyílt ülést. A nyilvános ülést köszönöm a számvevőszék eh, tagjainak, akik itt voltak, köszönöm a bizottság tagjainak, hogy itt voltak, köszönöm, hogy eljöttek a viszontlátásra. Mi most egy zárt ülést fogunk tartani, a koordinátorok ülését Kérem azokat, akik nem vehetnek részt a koordinátorok ülésén, hogy hagyják el az üléstermet.